Prego prendere posto. Dobbiamo... Kedves kollégák, kérem szíveskedjenek helyet foglalni, mert kezdjük a munkát. Egy kis késéssel. Szia, Volt néhány nehézség. Tegnap este és ma reggel a légi közlekedésben, úgyhogy kedves nemzeti parlamenti kollégáink is késlekednek, de jönni fognak. Először is arról szeretnék beszámolni mindenkinek, hogy a személyes jogok védelme érdekében ezt az ülést felvesszük, e, és e, az interneten közvetítjük ezt, azért tájékoztatom önöket erről, hogy tudjanak róla. Ma 19 tagállamból érkeznek hozzánk képviselők, vagy 18, mert Olaszországban. Tegnap este a kormányról, e, illetve a miniszterelnökről bizalmi szavazás volt, a bizalmi kérdést feltette a miniszterelnök, úgyhogy lehet, hogy Olaszországból nem tudnak jönni a képviselők, illetve szenátorok, de 18 tagállamból biztos itt lesznek, és ez kiváló. Nyilván tudják, hogy a Lisszaboni szerződés 12. cikke, tehát az Európai Unióról szóló szerződés 12-es cikke megállapítja azt, illetve rendelkezik arról, hogy az európai intézmények és a nemzeti parlamentek között szoros együttműködésnek kell megvalós, megvalósulnia. Ennek a célja a hatékony és gyors európai egyesülés. Gyakorlatban arról van itt szó, hogy közös kérdéseket megvitassunk, és itt ebben nem csak a parlamentről van szó, hanem az egyes szakbizottságok munkája is beletartozik ebbe, hiszen Európát közelebb kell vinni a polgárokhoz, és az európai képviselők kifejezetten közel vannak a polgárokhoz. Ezzel a nemzeti parlamentek is ellenőrző szerepet játszhatnak, és gondolatokat vethetnek fel hogy a valódi európai intézmény megvalósulása és az Európai Egyesülés megvalósulása minél hamarabb megtörténhessen. Két dologról lesz itt ma szó. Ma reggel az egységes választójogról fogunk beszélni az Európai Unióban. Ez teljesen világos, hogy a tagállamok érdekében áll. Függetlenül attól a döntéstől, amit itt hozunk, a feladatunk lesz, hogy egy új szerződést, vagy pedig az 1976-os jogi aktus módosítását ratifikáljuk. amely 1976-os jogi aktus képezi alapját az európai képviselők jogállásáról szóló rendelkezésnek és a választójognak. Ma délután pedig az európai polgári kezdeményezésről fogunk beszélni, arról a lehetőségről tehát, hogy egy millió Európai Uniós állampolgár aláírásával el lehet érni azt, hogy az Európai Bizottságnak benyújtsanak egy kezdeményezést, amelyben arra kérjük a bizottságot, hogy jogszabály kezdeményezzen. Így is próbáljuk a polgárokhoz közelebb vinni Európát, ez is egy módszer erre. Hamarosan szeretnénk ezt a kérdést lezárni. 12 tagállamból kaptunk a témához jelentést. Várjuk ezeknek a javaslatoknak a a kiteljesítését, állásfoglalásokat várunk a tagállamokból, és szeretnénk a polgári kezdeményezés a szabályokat megfogalmazni. A mi szakbizottságunknak nem, nem csak gyorsan kell döntenie, hanem gyorsan kell a módosító javaslatokat is megvizsgálnia. Úgyhogy azt reméljük, hogy a mai napon releváns javaslatokat kapunk. A mai nap programját megkapták. Ezt a napirendet a nemzeti parlamentek képviselőivel való egyeztetés után állítottuk össze. Remélem, hogy el tudják fogadni ezt a napirendet, és nem lesz nehézség ezzel kapcsolatban. A napirend szerint az én rövid bevezetésem után mind az európai parlamenti képviselők, mind a nemzeti parlamenti képviselők szót kapnak. A kérdés az az volt, hogy hogy fogjuk hogy fogunk rendet teremteni ebben a vitában. Kiosztottunk kis hozzászólást kérő lapokat, ezeket a lapokat ki kell tölteni, e lapokat le lehet adni a teremszolgáknak, itt állnak fehér ingben. a teremszolgáknak oda lehet adni ezeket a kis cédulákat, és megtudhatják akkor ezután, hogy mennyi hozzászólási időt kapnak. Minden képviselőnek próbálunk időt adni. De véges az időnk. Meg kell állapítanunk, hogy maximum mennyi időt beszélhet mindenki. Arra is szeretném emlékeztetni önöket, hogy ebédet is terveztünk, és a képviselők Tehát az Európai Parlament meghívására közösen egy közös ebéden vehetnek részt. És az ebéd során a ma délelőtti vitát folytathatjuk kicsit lazább szellemben. Nos, most pedig az egységes választó eh, joggal kapcsolatban kezdenénk meg a napirendi pontot. Az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő megválasztásáról szóló 1976. szeptember 20-ai okmány módosítására irányuló javaslatról van szó. Hadd mondjam el, hogy az egységes választójog Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 223. cikkében szerepel, és az Európai Parlamentet bízza meg a szerződés azzal, hogy dolgozzunk, dolgozzuk ki ezt a választójogot. Tehát nem mi öm, találtuk ki, hogy ezzel foglalkozunk, hanem feladatunk ez. Már 1951-ben, amikor az ESZAK létrejött, már akkor is szerződés rögzítette azt a lehetőséget, hogy az Európai Unióban egységes választójog, <clears throat> választójogot határozzanak meg. Azóta számos kísérletre került sor, de ezek nem vezettek sikerre. És ahogy önök is tudják, az első közvetlen választásra 1979-ben került sor. Néhány módosítástól eltekintve, amelyek az 1979-es óta, 79-es választás óta eh, meg sor került, eh, az Anastopoulos jelentésben azóta nem került sor lényeges változtatásra. Andrew Duff a téma jelentéstevője a mi szakbizottságunkban, és az ő feladata az, hogy a szakbizottság nevében egy a választójog módosítására vagy kialakítására javaslatokat tegyen. Megállapíthatjuk, hogy az európai választások időpontjában ugye a tagállamokban, illetve a polgárok körében egyre nagyobb az Európa fáradtság, belefáradtak az, az állampolgárok a választásokban. Az első választás óta 20%-kal csökkent a választási részvétel. Úgyhogy itt valamit csinálni kell, valamit tenni kell, megfelelően meg kell jelentetni Európát és a választásokat a médiában, és másrészt pedig nagyon fontos az, hogy a választásokat nagyon sok országban, nálunk legalábbis Olaszországban nem európai választásnak tekintik, hanem nemzeti választásnak, nemzeti parlamenti választásnak, az éppen kormányon lévő pártról alkotnak véleményt. Az Európai Egyesülés szelleme nem valósul meg ebben a, az összefüggésben. Andrew Duff javaslata azt tervezi, hogy az 1976-os jogi aktus változtatására kerüljön sor, vagy pedig a szerződés módosítására már és ez már 2014-ben lépjen életbe. Hát ez nem egyszerű a következő választásokra. Ez nem egyszerű, mert az eljárástól, illetve a ratifikációtól eltekintve vagy emellett az európai intézményeknek is el kell ezt ugye fogadni, és, de hát mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez megtörténjen, és pont a mai vitával is ezt célozzuk. Már szerintem túl sokat is mondtam, és túl sokáig beszéltem, úgyhogy Dáv kollégát kérem, hogy szóljon hozzá. És kérem, vezesse be a témát. President, uh... Elnök úr. Köszönöm a bevezetőt, amelyel létrehozta a mai vita kontextusát, és egyértelmű hátteret adott neki. Üdvözlöm a nemzeti parlamenti képviselő kollégákat. Az együttműködés a nemzeti parlamenti képviselők és közöttünk nagyon fontos új csírája egy új típusú típusú demokratikus fejlődésnek az Európai Unióban, és várhatóan megerősíti majd a legitimitását az EU-nak. Az utóbbi 10-12 év során folyamatosan szerződésváltozásokon, változtatásokon dolgoztunk, és ezek eredményeképpen egyértelműen megnőtt az Európai Parlament legitimitása mégpedig drámai módon. A konventben nem foglalkoztunk azonban a népkörében körében értelmezhető legitimitással, csak a jogi legitimitással. És a lakosság egyre elégedetlenebb és passzívabb, az utóbbi időben. Az elnyúlt alkotmányos vita sokak számára átláthatatlan volt, és végső soron nem érintette a választási eljárás gyökerét. Most, ha azon gondolkodunk, hogy erőteljesebb gazdasági irányításra, együttműködésre, sőt kormányzásra lehetne sort keríteni, és az adófizetőket nem csak formálisan vonnák be ebbe, hanem érdemben, akkor oda kell figyelnünk arra is, hogy garantált legyen, hogy a parlament demokratikus szerepét értse a lakosság és komolyabban vegye. azon javaslatcsomag, amelyet önök elé terjesztettem, mindenkihez eljutott, és nem hiszem, hogy mindenki az egészet elolvasta volna, és ez nem is akkora nagy baj. Nyilvánvaló, hogy egy ilyen szövegbe bele kellett foglalnom a parlamenti választások közvetlen választások teljes történetét, de fontos volt számomra, hogy aki ebben döntést hoz majd, az lássa, értse azt a történelmi kontextust is, amelynek részei vagyunk. Négy alapvető mérföldköve volt a múltbeli fejlődésnek. Ezeket nagyon röviden most felvázolnám. Először is a mentességek és privilégiumok kérdése okozott gondot az európai parlamenti képviselők esetében. Jelenleg a jelenlegi rendszert 65-ben hozták létre egy jegyzőkönyvben, amely felsorolja a mentességeit a képviselőknek, és kötelezettségeket ró a nemzeti jogon keresztül a parlamentekre. De ez a sokféleség sok gondot okozott, és megnehezítette, illetve hát lehetetlenné tette a parlamenti, európai parlamenti képviselők egyenlő jogállásának megvalósítását. És most ennek a csomagnak most része lenne a 65-ös jegyzőkönyv felülvizsgálata. A második ilyen téma, problémakör az EU polgárok, a EU polgárok kérdése, akik más tagállamban élnek hosszabb távon, mint a sajátjuk. Az Eurostat mintegy 4 millióra teszi az ilyen személyek számát, akik tehát állandó lakhelyen rendelkeznek egy nem saját tagállamban, és a szerződések kimondják, önök is tudják ezt, hogy az ilyen polgárok számára lehetővé kell tenni a részvételt a választások szerinti országban, mind az európai parlamenti, mind a helyi választásokon. Ez a gyakorlatban azt jelenti, ez a gyakorlatban nem mindig valósul meg, vagy csak nehézkesen. Ennek a szerződéses pontnak a végrehajtása számos akadályba ütközik, administratív akadályokba, amit az egyes polgárok nagyon is éreznek a saját bőrükön, főleg a választ hatóság tekintetében. És ö, politikai ellenállás is mutatkozik ez ellen bizonyos tagállamokban, akik ö, ezt a jogot nem kívánják megadni az uniós polgároknak saját tagállamukban. Amint tudják a kollégák, létezik egy irányelv, a 63 109-es, amely megpróbál érvényt szerezni ennek a szerződéses pontnak, ennek a Maastrichti szerződésben foglalt kitételnek, és a bizottság megpróbálta ezt megreformálni annak érdekében, hogy egyszerűsítse az eljárást, és segítse e, ezen jog érvényesülését, a demokratikus részvételét ezen polgároknak a választásokon, de a bizottságot a tanács a tanácsban lenyomta ezt a javaslatot, és most azt remélem, hogy ennek a csomagnak a részeként sikerül egy átfogóbb választási reformot végrehajtani, amelyet a bizottság újult erővel nyújt majd be, és végre megoldás találhatunk erre a problémára egy radikálisabb, átgondoltabb javaslattal. És felfüggesztetőek lesznek azok a jelenlegi átmeneti rendelkezések, amelyek korlátozzák ezt a fajta választhatóságot. Ide tartozik a mandátumok elosztása is a 27 tagállam között az Európai Parlamentben. Ugye 751 szék van a parlamentben, ezt kell 27 tagállam képviselői között felosztani, mégpedig jelenleg a degresszív arányosság elve alapján, amit a szerződések írnak számunkra elő. Politikai megegyezés született a tanács és a parlament között arról, hogy a degresszív arányosság elvét hogyan kell definiálni, illetve hogy definiálni kell. Jelenleg ez még nincs jogi szövegben lefektetve. A jelenlegi gyakorlat az, hogy kilenc ponton sérül ez az elv a jelenlegi eljárásban, ami hát nem vet jó fényt ránk és a bizottságra és a tanácsra. Tehát kilenc helyen megsértjük magunk is a szerződéseket. És ez a 18 új tagállam csatlakozása óta és a Lisszaboni szerződés óta valamelyes javult, de még mindig öt helyes értjük meg a szerződés szövegét, ezt az elvet, a degresszív arányosság elvét, ez elfogadhatatlan. A mandátumok elosztásának rendszere a tagállamok között a múltban kaotikus volt, átláthatatlan és politikailag motivált és a legpiszkosabb mahinációk történtek a háttérben. Bizonyos lókupeckedés zajlott a tagállamok között, mégpedig mindenféle erkölcsi fenntartás nélkül. És ez inkább egy kaszinóra emlékeztetett ez a rendszer, mint egy alkotmányos, komoly folyamatra. Javaslatom részeként ezért azt javaslom, hogy egy új matematikai számítási rendszer szerint osszuk szét a 751 mandátumot, öt évente, és alakítsunk egy olyan technikát, amely a politikai adok-kapok helyett tisztává teszi a rendszert. Politikusként kell erről megegyeznünk, kölcsönösen meg kell győznünk egymást a matematikusokkal. A parlament egyébként már el is kezdte egy tanácsadói szervezet működtetését, alkalmazott matematikusokkal vettük fel a kapcsolatot, akik nagyon jól kiismerik magukat ebben a problémában, és tőlük kérünk tanácsot, hogy hogyan lehet megoldani ezt a tiszta, arányos elvet. A negyedik fő problémakör, és talán a legfontosabb, legsúlyosabb, azon változás kapcsán merül föl, amely a pán-európai határokon átnyúló választókörzetek létrehozását célozza. 25 képviselő mandátumát ezen lehetne megszerezni. És közös európai listák lennének, amelyeket az európai szintű politikai pártok alakítanak ki. és ennek még persze nincs meg igazán a politikai háttere sem, mert a, a, nem mindegyik párt európai párt, és a kampányrendszerük sem felel még ennek az elvárásnak meg. Tehát át kéne alakítani előbb az egyes itt képviselt frakcióknak, pártoknak az európai szintű kommunikációját, és létre kéne hozniuk egy valódi európai szintű kampányolást, egy transnacionális dimenziót. az európai parlamenti választások előtt. Minden választó 2014-ben, ha ez a javaslat átmegy, két választó cédulát kap majd a kezébe, a választó fülkében. Az egyikben a nemzeti vagy regionális választólistára adhatja le szavazatát, a másikon pedig erre a 25 transnacionálisan választható képviselőre. Ez a választási rendszer egy úgynevezett félig nyitott preferenciális rendszer, amelyben a választó nem csak egy képviselőt választhat, hanem a között is választhat, hogy listán vagy egyénileg, egyénileg ö, választ. vízióm szerint az a személy, aki Barozó urat követi majd a bizottság elnöki székében, már egy ilyen transnacionális lista alapján kerül megválasztásra, tehát közvetlenül választjuk meg a bizottság elnökét, és a transeurópai pártok eszemélyre vagy eszemé személy érdekében kampányolnak. És aki megnyeri a választásokat, az várhatóan olyan személy lesz, aki korábban nem töltött be fontos állami szerepet, ugyanis a benyomásom és tapasztalatom az lélektanulag, hogy azok, akik már voltak mondjuk miniszterelnökök, azok nem szívesen vesztenek el választásokat, ilyen közvetlen választásokat. Tehát új ember kerülhet a bizottság élére ilyen értelemben, és alkotmányosabban is, és politikai szempontból is legitimebb lesz az egész választás, és a parlamenti gyakorlat és kultúra is megváltozik jó irányban. A négy elmondott problémakör közül három, a politikai mentesség privilégium, a matematikai számítási módszer és a transnacionális listák kérdése szerződésmódosítást igényel. Sokan azt mondják nekem, hogy már elegük van a szerződésekből és szerződésmódi sátásokból. Sajnálom, hogyha ez így van, senki nem vetheti szemembe, hogy én ebben az ügyben ne dolgoztam volna eleget. Ebben nem szabad elfáradni. Az alkotmány és a szerződés módosítás mindig előre vitte az uniót, és akár fáradtak vagyunk, akár nem, a demokrácia érdekében ezt tovább kell vinni. Különösen, aki alkotmányjogi szakértő, az érzi azt, hogy miért lenne még szükség a jelenlegi szerződések további történelmi átformálására, integrációjára. A jelenlegi szerződésben már a parlamentnek jogalkotás kezdeményező szerepe van, és ez nem csak a másodlagos, illetve ez a másodlagos jogra nem terjed ki, mert ez továbbra is csak a, a bizottság privilégiuma, de a parlament igenis javasolt a saját összetételére, megválasztására vonatkozó új eljárási, illetve választási rendszert, és ha sikerül betartanunk az időtervet, akkor a parlament még idén decemberben a plenárison elfogadhatná ezt a javaslatot, utána ez a tanács elé kerülne, ahol az állandó elnök, Van Rompuy úr, egyébként már várja ezt a dossziét, és nem egy hat havonta rotáló és mindig megváltozó elnök, hanem egy állandó elnök hatásköre lesz most így, hogy ebben a kérdésben állást foglaljon. Ahogy elnök úr bevezetőjében elmondta, arról zajlik most a vita, hogy megelőzze ez a, ez a javaslattétel a kormányközi konferenciát, vagy pedig vagy összehívjunk egy konventet. Szerintem szükség lenne egy konventre. A saját tapasztalatom a két előző konventben való részvételem erre ösztönöz engem. Szerintem ez egy nagyon hasznos munka volt, amit nagyon élveztem. És minden nemzeti parlamenti és európai parlamenti és bizottsági érintett személy, illetve a a kormányok képviselői is érdekeltek abban, hogy leüljenek, az egész csomagot alaposan megvitassák egymással, és ez mindenképpen gyümölcsöző tevékenység lenne, megerősíteni annak a demokratikus jellegét. Tehát szerintem egy konvent jobb, mint egy kormányközi konferenciának intézett egyszerű parlamenti levél de az eljárásról én magam nem dönthetek, én csak javasolhatom azt. Az biztos, hogy az idő fontos tényező. Időben kell előkészíteni egy ilyen reformot ahhoz, hogy a 2014-es választásokra már új rendszer álljon rendelkezésre. Elnök úr, köszönöm szépen. Tudom, hogy hosszan beszéltem, de remélem, hogy nem voltam unalmas. No, la ringrazio per la sintesi e la chiarezza. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, hogy ennyire átfogóan és világosan magyarázta el és foglalta össze négy bekezdésben ezt a nagyon bonyolult kérdéskört. Ez nem kis teljesítmény. Vannak különböző pontok, amelyeket a munkadokumentuma, majd a jelentése felvetett, de úgy tűnik számomra, hogy ez a mai bevezető nagyon szépen négy pont köré gyűjtötte ezeket. Hat felszólalási kérelem érkezett eddig, de természetesen, ha bárki más hozzá kíván szólni, van rá lehetősége, hogy szót kérjen. Ó, rögtön itt is van egy kérés. Egészen mostanáig négy nemzeti parlamenti képviselő és kettő parlamenti, európai parlamenti képviselő kért szót le, mostanáig. Először két nemzeti parlamenti képviselő kap szót, majd utána egy európai parlamenti képviselő, majd ugyanezt a kört megismételjük. De hát megismételném, hogy bárki, aki szeretne hozzászólni, még van idő, hogy ezt a kívánságát jelezze az elnökség felé. Koszkelin úr Finnországból az első. Kiitos, a puheenjohtaja. Köszönöm szépen, elnök úr. Tafur munkadokument, munkaanyaga és a jelentés tervezet, amelyet megkaptunk, itt vannak előttünk, és nagyon érdekes anyagok ezek. Számos kérdést, tartal, kérdést tartalmaznak ezek az anyagok, amelyeket mi finn részről is támogatni tudunk. Persze még behatóbban meg kell vizsgálnunk ezt a témát, de már most elmondhatom, hogy nagy valószínűséggel minden javaslatot támogatni tudok, az európai listára vonatkozóan, ami a 25 európai jelölt nevét tartalmazná. Ez bizonyára az Európai Parlament összetételét is módosítaná. És ami a választójogot illeti, a demokratikus, demokratikus szabályokat, a választás demokratikus szabályait, ezt is nyilván támogatni tudom. De szeretnék még egy kis időt kérni, gondolkodni ezen a témán, és azt gondolom, hogy, termé- hogy ezt mindenképpen meg kell vizsgálnunk, hogy van-e szükség ehhez nemzetek feletti előjogokra, illetve mentelmi jogokra. Ami például a klímaváltozást illeti, a klímaváltozás elleni harcot illeti, gondolkodhatnánk azon, hogy az Európai Parlament nek nem kellene hasonlóan eljárnia, mint a nemzeti parlamenteknek. Hogy tehát bizonyos szabályokat határozunk meg a jó európai gyakorlatokra vonatkozóan ebben az összefüggésben. Ami a választások időpontját illeti, azt hiszem, hogy május mellett tehetjük le a garast. Itt ez még nem ez még nem eh, nyári vakáció, ugyanis gyakran került arra sor, amikor nyár elején volt a szavazás, hogy akkor nálunk már vakáció volt. Van még számos dolog, amit említhetnék, ami a további képviselők kérdését illeti, ezzel kapcsolatban szeretném még egy kicsit behatóbban tanulmányozni az anyagot. Ezt az egész kérdést természetesen nem lehet negatív értelemben értelmezni. Vagy ez nem szabad, hogy az eredeti célkitűzéssel szembe menjen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Koszkinen úr, most pedig megadom a szót Lord Bonesnak. Ez Egyesült Királyságban. Thank you very much, uh, Mr. President, and uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni azt, hogy a nemzeti parlamentek képviselőit is meghívták, hogy részt vegyenek ebben a vitában. Szeretnék Dafurnak is gratulálni, és egyben megköszönni neki a jelentését. Finn kollégámhoz hasonlóan az Egyesült Királyság parlamentje sem foglalt még állást ezekkel a javaslatokkal kapcsolatban. Azonban értem Duff úr kívánságát, és azt hiszem, hogy nagyon sokan osztjuk azon kívánságát, hogy nagyobb részvétel legyen az európai vagy Egyesült Királysági parlamenti választásokon, az mindannyiunk számára jobb lenne. Elnök úr, ön maga is utalt egy kétségtelen problémára, ez az, hogy az európai parlamenti választásokat nagyon sok államban alkalomnak tekintik arra, hogy kifejezzék azt, hogy az aktuális nemzeti kormány munkáját helyesbítik, vagy nem helyesbítik, vagy nem helyeslik. És nagyon sok európai országban felmerül, és vitára is bocsátják ezt a problémát az a választási kampány során. Még egy problémát fel kell ismernünk. Az, hogy nemzeti kormányok és nemzeti parlamentek bizony vonakodnak elismerni az Európai Parlament növekvő fontosságát és szerepét. Ez azt jelenti, hogy politikai vezetőség nélkül a tagállamokban borzasztó nehéz lesz a választók a választóknak elmagyarázni, vagy tudatosítani bennük azt, hogy mekkora szerepe van az Európai Parlamentnek. Az Egyesült Királyságban ez mindenképpen igaz, a többi 26 tagállamban nem tudom, de nálunk mindenképpen igaz, hogy nincs olyan vezető, aki ezt a szerepet felvállalná. Aztán elismerem azt, hogy van logika abban, hogy egységes szabályok legyenek a választásokra a különböző Európai Uniós tagállamokban, azonban rengeteg különböző hagyomány van, akár a választási választókörzetek meg a alakítása szempontjából, akár a választási napok kijelölése szempontjából, és ezeket egységesíteni lehet, hogy ellentmondásos lenne. A 2013-ig ezeket a változtatásokat bevezetni az nagyon ambiciózus cél. Tudom, hogy Dafur nem szenved a fáradtságtól, azonban nem tudom, hogy ez nem igaz-e a nemzeti parlamentekre és a nemzeti kormányokra. Azt hiszem, hogy ők talán nincsenek ilyen kitartó életerővel felszerelve, és nem ennyire lelkesek. Tehát, hogyha szeretnénk tényleg eredményeket elérni, akkor lehet, hogy egy kicsit realistább, még akkor is, hogyha kevésbé ambiciózus menetrendet kéne elfogadnunk. Hogyha szeretnénk nyílt vitát folytatni, és szeretnénk azt, hogy a tagállamok támogassanak minket, vagy a nemzeti parlamentek képviselői támogassák az ügyet, sőt a nemzeti politikai pártok is, akkor az ilyen jellegű választ, változtatásokat követő kampány Szerintem mindenképpen a nemzeti, vagy az egyes tagállamokban kell, hogy lezajoljon, és akkor a nemzeti kormányoknak, a nemzeti parlamenteknek kétségkívül szerepe lesz benne. És nem várhatjuk el azt számos államtól, hogy az javasolt időkereten belülre besűrítsék ezeket a feladatokat. Ez túlságosan optimistának eh, tartom eh, a Dafur menetrendjét, bár el kell ismernem, hogy nagyon sok véleményét osztom. Elnök, köszönöm szépen. További problémákra mutattak rá a képviselők, de azt hiszem, hogy ha nincs javaslat, akkor nem tudjuk ezeket kezelni, tehát meg kell próbálni valahogy egyrésztről felismerni, másrésztről kezelni ezeket a nehézségeket. Söflin úr a szó. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Széles körben egyetértek Dafur véleményével, de mint néppárti árnyékjelentéstevő az ő jelentéséhez, azért néhány kritikát is meg kell, hogy fogalmazzak. Tökéletesen egyetértek azzal, hogy vannak olyan európai ügyek, amelyeket európai szinten kell értelmezni. És ebből a szempontból a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament közötti együttműködés óriási jelentőséggel bír. Remélem, hogy a mai vitának az egyik üzenete az lesz, hogy az Európai Parlament, illetve az Európai Unió komoly téteket tart a kezében, számos olyan ügyben, amelyek hatással vannak a tagállamok belpolitikájára is. Ami Dafur jelentését illeti, nekem úgy tűnik, és nagyon egyetértek vele ebben, az, hogy a polgársági vagy polgári tervezési ügyjel is, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak, szembenézünk. Borzasztó nehéz ez a probléma, hiszen a kettős állampolgárság jelentőségét még nagyon sokan nem ismerik el, és ezért Dafur jelentése és Dafur véleménye nagyon fontos ebből a szempontból. Azonban a problémát én is a sebességben látom. Remél, bár ne kéne ezt problémának tekintenem, de szerintem a jelen környezetben, a jelen helyzetben nem tudunk annyira gyorsan haladni, ahogy Dafur szeretné. És meg vagyok győződve róla, hogy a pártomnak is az általános érzéseit közvetítem most önök felé, amikor azt mondom, hogy nem reális egy ilyen hatalmas általános problémát megoldanunk ilyen rövid időn belül, akkor, amikor ilyen komoly gazdasági és társadalmi problémákkal is szembenéz kontinensünk. Természetesen nagyon is kívánatos lenne számos javaslatát Dafurnak elfogadni, gondolok itt például a transznacionális listára, de azt hiszem, hogy nem ez a legakutabb problémánk most. És azt hiszem, hogy az, hogy leültetjük egymás mellé a szereplőket, akiknek ebben be, az ügybe beleszólása van, nagyon jó ötlet, de nem ez lenne a legsürgősebb. Nagyon jó lenne, hogyha hosszú időn keresztül kampányolhatnánk, és nagyon elmélyült és átfogó vitát tudnánk erről folytatni. Ehhez pedig idő kell. Komoly problémát jelent az, hogy az európai dimenziót beépítsük az európai állampolgárok tudatába. Az európai dimenzió jelen pillanatban hiányzik a politikából, és ez probléma. A Lisszaboni szerződés értelmében ennek a parlamentnek óriási jogkörei lettek, társ jogalkotók vagyunk, és az európai állampolgárok jelentős része egyszerűen erről nem is tud. És az, hogy csökken a választásokon való részvétel, ez csak a jéghegy csúcsa de az emberek egész egyszerűen nem is tudnak arról, nem is azonosulnak azzal, ami Európában történik. Duff úr nagyon jó irányba halad, érveit elfogadom, és nagyon sok kolléga a Nemzeti Parlamentből, amikor hazamegy, bizonyára tovább tudja majd adni a kollégáknak nem csak azt, amit én mondtam el, hanem az egész ma délelőtti vitát. Köszönöm a figyelmet! Köszönöm szépen, Söflin úr, mondja az elnök. Következő hozzászólunk. Egy luxemburgi kolléga lesz. Az ottani Alkotmányügyi Bizottságnak az elnöke. a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt szeretném elmondani először is, hogy mindig nagy örömmel jövök az Európai Parlamentbe, különösen az Alkotmányügyi Szakbizottságba, mert az a tapasztalatom, hogy ez a szakbizottság mindig előjárója a szerződéseknek és az alkotmányos ügyek változtatásának. Tehát ezért is meglepődünk néhányan, hogy a Lisszaboni szerződés életbe lépése után újból ilyen alkotmányos ügyeket és ilyen nagy súlyú ügyeket vetünk fel. Azonban én nagyon lelkesen védem a parlamenti dimenziót az Európai Unión belül is. És úgy gondolom, hogy ennek a dimenziónak, a parlamenti dimenziónak a megerősítése hozzájárul ahhoz, hogy több demokrácia legyen Európában, és amikor látjuk a választók részvételi arányát, akkor le kell vonnunk azt a következtetést, hogy nagyon sok országban nem érdeklődnek az európai demokrácia iránt, tehát tennünk kell valamit. Ebből a szempontból úgy gondolom, hogy az az ötlet, hogy egy konventet, egy konventet hívjunk össze, ez egy érdekes gondolat, azonban lehet, hogy a Lisszaboni szerződés után tényleg ez egy kicsit furcsának tűnik. És lehet, hogy igazából nem is annyira a szerződés megváltoztatásáról kellene vitázni, hanem inkább tematizálnunk kellene azt, hogy milyen problémákat vet fel a demokrácia hiánya Európában, a demokratikus deficit. Az emberek egyre inkább elvesznek abban, hogy az európai ügyek helyett a parlamentben, a tanácsban mi zajlik, ezt az emberek általában nem követik. Ezért új gondolatokra, új ötletekre van szükség, hogy ezt a demokratikus deficitet ellensúlyozzuk. Az a kiváló szöveg, amit Andrew Duff elénk bocsájtott, ezzel kapcsolatban lenne két-három megjegyzésem. Először is a bevezető kiváló, el kell olvasni azelőtt, hogy magukhoz, a konkrét javaslatokhoz érnénk, hiszen ez a bevezető nagyon szépen felvázolja az európai demokrácia fejlődését, az európai parlament szerepének a fejlődését, politikai szempontból ez bizony nagyon fontos. Andrew Duff prioritásaival kapcsolatban azt szeretném hangsúlyozni először, hogy az állampolgárok részvétele a nem nemzeti, illetve hát nem abban az országban állandó lakhelyen rendelkezők részvétele bizony problémát jelent. Én egy olyan országból érkeztem Luxemburgból, ahol 40 százalék nem luxemburgi állampolgár az állandó lakosainknak. A Maastrichti szerződés derogációját bevezettük ezért erre az országra, mert volt egy olyan kitétel, hogy azok az országok, amelyeknek a lakosságának több mint 20%-a nem, nemzet, nem állampolgár, nem annak az országnak az állampolgára, ezek, erre, ezekre az országokra alkalmazható ez a derogáció, és Luxemburgra alkalmaztuk is. 15 évnyi tavasztalat után úgy gondolom, hogy ez a derogáció nem feltétlenül szükséges. Már nincs rá szükség. A politikai életben részvevők nagy része nem így gondolja, de én úgy gondolom, hogy tényleg nincs rá nagyon nagy szükség. Egy érdekes dologra szeretném felhívni a figyelmet. A helyhatósági választásokon az állam, a nem luxemburgi állampolgárok, tehát harmadik országok, vagy más Európai Uniós tagállamoknak az állampolgárai egyre inkább részt vesznek. De hát ez egy nem egyik napról a másikra történt meg, egy fokozatos változás, fokozatos növekedés következett be az ő részvételi arányokban a helyhatósági választásokon. Az Európai Uniós választásokon azonban nem ez a helyzet. Itt azt állapíthatjuk meg, hogy azok az Európai Uniós állampolgárok, akik nem luxemburgiak, de Luxemburgban érnek, hajlamosak arra, hogy inkább a származási országukban szavazzanak. Tehát az ő saját származási országuknak a politikusai közül szeretnek inkább választani, mint hogy, mint sem, hogy egy luxemburgi politikusra szavazzanak. Az európai állampolgárok politikában való részvételében nagyon komoly tendenciákat figyelhetünk tehát meg, és még akkor is levonhatjuk azt a következtetést, hogy még akkor is, ha egy másik Európai Uniós tagállamban telepednek le, a saját származási országok politikusaira szeretnek szavazni. Ez egy komoly, érdekes jellegzetessége az európai állampolgárságnak. Andrew Duff szövege radikális eljárást szeretne bevezetni, persze feltételes módon, és azt mondja, hogy nem csak a helyhatósági, nem csak helyi, a európai, hanem nemzeti ö, szintű választásokon is a nem abban a tagállamban állampolgár választóknak is meg kéne adni a választójogot. Én azt mondom, hogy ez nem feltétlenül lehetséges. Ez egy valós politikai probléma, különösen Luxemburgban, ahol az állandó lakosok 40%-a nem luxemburgi állampolgár, és ezért az ő választási joguk nehézségeket vet fel a helyhatósági és a luxemburgi parlamenti választásokon. Nem tudom, és érdekelne, hogy más parlamenti képviselők, nemzeti parlamenti képviselők mit gondolnak erről. Még egy megjegyzés a transnacionális listáról. Nem először merül fel ennek az ötlete. A 90-es években is volt már szó róla. Az Európai Parlamentben több jelentés is kérte ezt. És én mindig védtem az Európai Párt gondolatát. Amikor az Európai Parlamentben voltam, akkor is például a Maastrichti szerződés előtt többször elmondtam azt, hogy nem egészséges az, hogy az Európai Parlamentben legyenek frakciók, ha nincs ezek mögött európai párt, nincs ezek mögött olyan párt, amely táplálni tudja, ö, és amely felelős ezekért az európai parlamenti frakciókért. A Maastrichti szerződés, amely beiktatt az Európai Parlamentet és az európai pártokat, ezóta ennek az életbe lépése óta kicsit csalódott vagyok az európai pártok fejlődését tekintetében. Léteznek ilyen pártok, de nem olyan pártok, mint amilyenek a tagállamokban léteznek. Egy kicsit szkeptikus vagyok ezért azzal kapcsolatban, hogy ez hogy fog tovább fejlődni és megváltozni. És személyesen nem látom, hogy a demokráciához ez mit tudna hozzáadni Európában. sem azt nem látom, hogy az Európai Unió funkciója és működése szempontjából hogy tudna óriási előrelépést jelenteni. Aztán a komoly személyiségekkel kapcsolatban szükségünk van arra, hogy olyan európai parlamenti képviselőink legyenek, akik vér, tényleg dolgoznak, és akik tényleg képviselik az állampolgárokat. Elnök úr, egy kezdeményezést, de hogy is mondjam, a regionális és határokon átnyúló választójog egy jó gondolat lenne. Luxemburgban gazdasági, szociális és politikai szempontból is a francia, német, belga régiók és Luxemburg teljesen összefüggenek. Az emberek jönnek, mennek állt a határokon, és ezért itt teljes mértékben észszerű lenne európai választókörzetet kialakítani, ahelyett, hogy a határokon belül húzzuk meg ezt. Elnök úr, hát ez volt néhány gondolat, ötlet, még mindig nagyon sok mindenben, nem ö, ragadt Andrew Duff szövegével kapcsolatban, de itt most megállok. És azt hiszem, hogy mindenképpen érdemes lenne a demokratikus deficittel kapcsolatos vitát beindítani, arról, hogy hogyan tudnánk a demokratikus dimenziót növelni, a demokráciát elmélyíteni, és ezzel igazán foglalkozhatna a konvent. E Köszönöm szépen, most pedig Angelo Fakúzsa kap szót a Máltáról. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék gratulálni Dafurnak a jelentéséhez. Nagyon, eh, itt volt, nagyon is eh, jó időpontban eh, nyújtotta be ezeket a javaslatokat, nagyon aktuális ez a vita. Én Máltáról érkeztem, A közvetlen és általános választásokkal kapcsolatban el kell mondanunk, hogy az Európai Uniós országokban, a 27 tagállamban választási reforma, reformot kell bevezetni, annak érdekében, hogy a szerződés rendelkezéseinek megfeleljünk. Itt most ugye arról beszélünk, hogy hogyan erősíthetjük az európai demokráciát. Éppen ezért, amikor demokráciáról beszélünk, akkor azt is látnunk kell, hogy ezek a jogok, tehát hogy ki szavazhat, kinek van szavazó joga, szavazati joga, ezeket tiszteletben kell tartani. És azt is biztosítanunk kell, hogy aki nem választhat, az ne is válaszol. Egy kis országban, mint nálunk Máltán, ugye néhány száz szavazat dönti el, hogy ki nyeri meg a választásokat, mint 2008-ban például a legutóbbi választásokon, illetve az európai választáson is. Néhány száz szavazatnyi különbség volt a két eh, volt a nagy politikai pártok között, és ez teljesen más, mint a nagy tagállamokban. A következőket tudom elmondani. Hogyha nem kerül sor komoly választójogi reformra, nálunk Máltán például elmondhatom, hogy nagyon is késlekedünk a választói reforma kapcsolatban. Nos, tehát, hogyha erről nem kerül sor, akkor nem tudunk szembenézni ezzel a kihívással, amelyet bemutatott Duff úr is a csomag, csomagjában. A belföldi reformokat kell először bevezetni, mielőtt a nemzetközi vagy az európai kihívással szembe tudunk nézni. Nyilván minden országnak megvan a saját választójoga választójogi törvénye. Máltán például mindenki szavazhat, de személyigazolványával kell igazolni, igazolnia magát. Tehát, akinek van személyigazolványa, az szavazhat. Ez az ellenőrző rendszer, amelyet bevezettünk minden típusú választáson, az önkormányzati választásokon, az általános választójog alapján, aztán a nemzeti parlamenti választásokon. Azonban az a kormány hibájából a, a személyigazolványoknak a fele már lejárt, ezért nem tudják ellenőrizni azt, hogy egy személynek van -e, e, személyigazolványa, vagy nincs. Ezért az ellenőrzés kifejezetten problematikussá vált. meg kell vizsgálni, hogy milyen ellenőrző rendszerek működnek a választáson való részvétel során. Máltában a választásokat, választások eredményét sokszor kétségbe vonják. Az európai az európai orsz választásokat is nálunk nem 30-40 százalék szavaz, hanem 80-90 százalék vesz részt a szavazáson. Ezért úgy gondolom, hogy ellenőrizni kell komolyan elemezni kell azt, hogy mi történik a tagállamokban, főleg a kisebb tagállamokban. Biztosítani kell azt, hogy az ellenőrzés és a választói reform választói reform megfelelően megvalósul a kis tagállamokban is. Én úgy gondolom, hogy nem került sor nálunk, és számos más országban sem került még sor szükséges választási reformokra. Egyelőre nem valósul meg az előfeltétele egy új típusú választásnak. Egyetértek a finn kollégával és angol kollégámmal is, meg kell vizsgálni az eljárásokat, amelyek léteznek az egyes tagállamokban. Hogyha nem tudunk az egyes tagállamokban megfelelni a kihívásoknak, akkor nem tudunk felkészülni a szerződés megvalósítására, végrehajtására sem. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Farudzsa úr után megadom majd a szót másoknak is. Nagyon sokan jelentkeztek szóra. Nem két nemzeti képviselő és egy európai parlamenti fog szót kapni, hanem gyors számítás után úgy is csinálhatjuk, úgy látom, hogy felváltva kapnak szót a nemzeti és parlamenti képviselők, és minden frakció így szóhoz jut majd, hogy semmilyen politikai egyensúlytalanság ne legyen itt. Parancsoljon, szóval. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném megköszönni úrnak, a jelentéstevőnek, ezt a kiváló minőségű munkát, amit bemutatott nekünk. És szeretném biztosítani arról, hogy támogatjuk az európai ökológiai társaságnak is szeretném a, a támogatását kifejezni. Először is e, tudjuk azt, hogy az Európai Parlament legitimitása nem elég ahhoz, hogy egy választási ö, törvényt megváltoztasson, azonban természetesen ehhez hozzászólhat. A mai vitánk, illetve a délutáni vitánk is hozzá fog járulni ahhoz, hogy fejlesztjük az európai állampolgárságot, azonban természetesen ez nem lesz elég ahhoz, hogy mindent megoldunk. Az állampolgárok nem érzik magukének Európát, és nem is érdeklődnek eléggé iránta. Ezért semmilyen intézkedés nem szabad figyelmen kívül hagynunk, ami ezt megváltoztathatja. Draff úr szeretné megváltoztatni az európai választási rendszert, és ez is nagy mértékben hozzájárulhat e cél eléréséhez. Szeretnék néhány megjegyzéssel és kérdéssel élni. Az első pont, amiről szó volt, az európai választók transnacionális listáról való megválasztását illeti. Nagyjából osztom a véleményét ezzel kapcsolatban, azonban miért éppen 25 képviselő lenne erről a listáról? Miért csak 25 és nem több? Másik kérdésem pedig az, hogy mi, hogy itt most 25 plusz képviselőről van ez szó, vagy miért nem lehetne esetleg egy olyan szabályt hozni, ami a transnacionális vagy transzeurópai képviseletet állapítana meg, vagy állítana fel amúgy is a meglévő parlamenti képviselők között. Ezek nyitott kérdések, úgyhogy várom a véleményüket, az érveiket ezzel kapcsolatban. A másik pont az, hogy a választók autoritását, az ő hatáskörüket egy kicsit növeljük meg. Ezzel kapcsolatban van egy apró dolog amit szerintem érdemes lenne pontosítani, ez pedig az, hogy szükséges biztosítani egyrésztről azt, hogy a választók függetlenek legyenek, a választhatóság is független alapokon dőljön el, és teljesen a döntéshozatal teljesen befolyásolásmentesen valósuljon meg. Abban az esetben, hogyha, ahogy az előző kollégák is említették, valami rendellenességet tapasztalunk, szerintem jogszerű, jogos lenne, hogyha az Európai Bírósághoz lehetne fordulni. Aztán a transnacionális listával, vagy a transnacionális választójoggal kapcsolatban van még egy gondolatom. Úgy tűnik, hogy a polgári kezdeményezés, illet, is foglalkozik ezzel, és szerintem a korhatár kérdésével kapcsolatban is el kellene gondolkoznunk. A választási jog európai ö, szinten alkalmazható legyen-e, illetve akkor alkalmazható legyen, lenne-e valakire, hogyha nemzeti szinten nem rendelkezik választójoggal, akkor ö, Európai Uniós szinten választó lehessen-e. Aztán a nemzeti választásokkal kapcsolatban az arányosság elvének érvényesítése szempontjából fontos lenne, hogyha egyetlen és egységes dátum lenne, akár az európai parlamenti választások, akár a transnacionális listáról való választások során. Így tudnánk az Európai Parlament legitimitását épp úgy előmozdítani, mint az európai demokráciát. Köszönöm szépen. Most megadom a szót egy spanyol nemzeti parlamenti szenátornak, de Mona úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Még nem halljuk a képviselő urat, a mikrofonját nem kapcsolta még be, talán majd most. Most már halljuk. Rendben. Tehát, elnök úr, köszönöm a szót. Rövid leszek. Köszönöm az Európai Parlamentnek és Dafurnak ezt a kezdeményezést. És azt a tényt is, hogy a nemzeti parlamentekről szó van a szövegben, és hogy meghívtak minket. Nagyon fontos, hogy egy ilyen választási reform közös kooperációban jöjjön létre. Nemzeti képviselőként, spanyol nemzeti képviselőként csak néhány nappal ezelőtt értesültem erről a javaslatról, bár tudom, hogy a parlament már régebb óta dolgozik ezen. Tehát nyilvánvaló, hogy még nem lehet kiforrott véleményünk a témában. És, és nem is beszélhetek parlamentünk valamennyi frakciója nevében, nyilván. Noha más frakcióból is van itt kollégám. De ezt a lehetőséget feltétlenül felszeretnénk használni arra, hogy elmondjuk, hogy mit gondolunk most spontán. Jó ötletről van szó, demokrácia, legitimitás növelésről, ezáltal a parlament, európai parlament megerősítéséről, az európai dimenzió növeléséről, több átláthatóságról a nemzeti parlamenti rendszerekben. Ezt mind-mind üdvözölni tudjuk, és örömmel tesszük ezt. Ugyanakkor nagyon sok technikai kérdés merült föl bennem már is. Ugyanis alapvető, hogy ezt a javaslatot az európai nemzeti parlamenti választás és a nemzeti parlamenti választás harmonizációját nem mindegy, hogy hogyan valósítjuk meg. Nagyon sok gyakorlati nehézség látszik már is. Például ha az Európai Parlamenti választáskon már 16 évesen részt lehetne venni, akkor ez sok országban ugye alkotmányos problémát vet föl, mert máshol sok helyen csak 18 éves kortól lehet választani. És jogosan kérdezi meg az egyik ország 17 évese, hogy a másik országban a 16 éves miért szavazhat. Aztán a pán-európai lista kapcsán bár nagyon jó ötletnek tartom, mert az európai gondolatot fejezi ki, és láthatóvá teszi azt, mégis van fenntartásom, és gondolom nem egyedül vagyok ezzel, főleg a regionális választókörzetek kialakítása kapcsán, hogy olyan tagállamokban, ahol több mint 20 millió a lakos. Ez szerintem megint csak helyileg nagy problémákhoz fog vezetni, nem kívánatos és nem várt értelmezésekhez de hát azt hiszem ezzel számolni kell. Csak nehéz lesz. Politikában vannak ilyen problémák, amelyekkel, ha nehézek is, szembe kell menni. Csak én itt már is látom az ellentmondást. Több Európát akarunk, de ha több Európát akarunk, és egyúttal több régiók, választási régiót hozunk létre, akkor ezáltal lehet, hogy pont a legfelsőbb és legalsóbb szinteket erősítjük meg paradox módon. De erről még el kell gondolkodni, ez csak egy felvetett probléma. Ö, nyilván nem lehet minden probléma elől kitérni. Szeretnénk elkerülni ezeket, de biztos, hogy ezen még gondolkodni kell. Egy további újabb konvent létrehozását támogatom, amelyen persze a nemzeti képviselők is akkor vehessenek részt és a J preambulum bekezdésben az szerepel, hogy az EU polgárok, akik más tagállamban élnek, mint a saját hazájuk, is szavazhassanak és legyenek választhatóak. Ez azonban megint helyi alkotmányos kérdéseket vet föl. Spanyolországban nagyon sok más EU tagállambeli polgár él, ők részt is vesznek a EP és helyi választásokon, sőt, sok spanyol önkormányzat polgármestere más tagállam szülötte. Sőt, én Valenciából származom, nálunk sok olyan önkormányzat van, város van, ahol több a, a külföldi, vagy hát ugye külföldi EU-s állampolgár, mint a spanyol. A kolléga úr Kanári-szigetekre jött, és ő is megerősíteti ezt, hogy ez a Kanári-szigeteken is hasonlóan van. De ez az EU-ban nincs mindenhol így. És gondolom kevés olyan angol város van, ahol több a nem angol állampolgár, mint az angol. De nálunk lehetséges, hogy akár polgármesterségig is vigyék, nyilván, hogyha többséget alkotnak egy településen. Végül pedig, elnök úr, köszönöm önnek még egyszer ezt a lehetőséget, örömmel együttműködünk önökkel a további munka során és a legjobb demokratikus legitim módszerek megtalálásában. Köszönöm, és köszönöm a képviselő úrnak az inputot, a jó megjegyzéseket, illetve a lelkesedést, amelyel azokat előadta. Ez további vitára majd lehetőséget. Hauregi úr következik az Alkotmányos Bizottság tagja az Európai Parlamentben, szocialista frakció képviselője. Köszönöm elnök úr a szót. Tény, hogy én, mint szocialista koordinátor vagyok itt jelen az AFET bizottságban, és ilyen minőségemben üdvözlöm Önöket sok szeretettel, ugyanakkor azt is egyből hozzátenném, hogy Dafurral szocialistaként is egyetértünk, mert nagyon jó bevezetőt tartott, és fontos, hogy ezzel a témával foglalkozunk. A munkaanyagot mi is jónak tartjuk. Azok a célok, amelyeket Dafur követ a szövegében, tehát például a részvétel növelésének ösztönzése, illetve az arányosság jobb megvalósítása, az állampolgárság és a lakóhely egyensúlyának megteremtése, ez mind-mind nagyon jó cél. És mi is örömmel gondolkodunk el ezekről. Úgy gondoljuk, hogy amit mi ma önökkel megbeszélünk, annak lesz jövőbeli visszhangja, mert ez a vita létre sem jöhetett volna, hogyha nem lenne érdeklődés e tény iránt, és nagyon jó most meghallhatjuk, hogy az egyes nemzeti parlamentek képviselői mit gondolnak ugyanerről a különböző frakciók, pártok képviselői. Néhány ösztönös megjegyzést szeretnék most elmondani, amelyek hát így elsőre eszembe jutottak, fenntartások és egyéb ötletek. Miközben a legtöbb ponttal egyetértek, amelyeket Dafur felvezet, a Négy fenntartásom lenne már is. Első. Az választási reformok, vagy az általunk javasolt választási reform, amely a nemzeti választási reformokban is majd lecsapódik, ez egy nagyon bonyolult eljárás lesz. Például itt van a választási és választhatósági életkor aztán a választási körzetek definíciója, hogy ezek, ezek már megvannak ugye az egyes tagállamokban, teritoriális módon megvan a definíciójuk. Aztán a mandátumok elosztása nyílt vagy félig nyílt listákon. Ezt kezdeményezhetjük az Európai Parlamentben, de ezeket ugye át kell ültetni a nemzeti jogba, és ez gyakorlatilag majdnem lehetetlen lesz. Az a javaslat, hogy üljön össze megint egy európai konvent, amely kizárólag ezzel a témával foglalkozik, szerintem túlzó, és még nem érlelte meg eléggé Dafur ezt a gondolatot. Európa éppen egy nagy reformon van túl, mozzártunk le nagy nehezen egy reformkört, és Európában most más gyakorlatias problémák dominálnak, a gazdaság pénzügy problémái, és szerintem most nem észszerű konventet létrehozni, mert nem értenék a polgárok, hogy ennek mi az értelme. Világosan le kell, hogy szögezzük, hogy a tanács, amennyiben arra kényszerül, hogy konventet hívjon össze, gyakorlatilag érdektelenségben maradna, és maga a konvent is, és tovább csökkenteni ö, intézményeink presztízsét. Szerintem egy szerződés reformról való gondolkodás és ennek a megvizsgálása értelmes dolog, de politikai szempontból csak akkor tartom észszerűnek egy konvent egybehívását, hogyha több reformot kell egyszerre megvitatni. Például a gazdasági irányítás témájával együtt kezelve a választási reformot. Ugye tegnap hat irányelv született a gazdaság irányítás keretszabályairól, és a következő fél év során fog kiderülni, hogy a nemzeti költségvetéseket a bizottság jóvá hagyja, illetve hogy egyáltalán ez az eljárás csökkenti a nemzeti szuverenitást, vagy sem. És esetleg, ha ezt a témát is felvesszük, a témák közé, konvent témái közé, akkor már indokoltabb az. A nemzeti rendszerek hozzáigazítása az új keretekhez, ez, ez például kifejezetten ugyanide tartozó téma. És a szerződések reformját igényli. És akkor már egy konventnek egy, nem egy, hanem két oka lenne. Következő gondolat. A transnacionális listák gondolata érdekes. De a frakciónk egyelőre ezt nem tudná nem tudja értékelni. Telegrafikus távirati stílusban már is felmerül bennem a kétely, bennünk a kétel, hogy egy ilyen listának milyen reprezentativitása lenne, hogyha azon nem minden tagállam képviselői szerepelnek. És nem torzítaná-e ez az egyébként nagy nehezen létrehozott arányosságot? Ugyanis úgy gondolom, hogy nagyon különböző lenne egy ilyen lista tagállamonkénti elismertsége, működőképessége, és a transnacionális lista egy duális rendszer kialakulásához vezetne. Kétféle státuszú képviselő lenne, és ezt feltétlenül el kell kerülni. A transnacionális lista listán, ha mondjuk Európa szerte híres személyek szerepelnek, akkor esetleg el tudom képzelni azt, de pont ez a pártképviselet rendszerét is módosítaná, és attól tartok, hogy egy ilyen transznacionális lista még távolabb kerülne a polgároktól, mint a jelenlegi listák vannak. És akkor mondom, két kétféle választást, kétféle választószédulát kéne kialakítani, és az amúgy is ignoráns lakosság körében ugye ez aztán még nagyobb bonyolultság miatt még kisebb elfogadottságú lenne. Tehát nagy kételjeim vannak már is a javaslat kapcsán, anélkül, hogy most azt mondanám, hogy ez a frakció hivatalos álláspontja, hiszen nem lett volna még időnk kiérlelni ezt. Aztán a választói részvétel növelése ügyében. Szerintem, ha ennyi mindent megreformálunk, akkor arra is gondolni kell, hogy legyen olyan jelölt, akit a frakciók bizottsági elnökként javasolnak, elnöknek javasolnak. Nem lehetne akár a frakcióvezetőt is a nép kezébe adni, hogy a frakcióvezetőt is közvetlenül a nép válassza meg? Ez a közvetlenség lehet, hogy javítaná a részvételt. Tehát mondjuk, egy néppárt, egy szocialista, egy liberális, egy zöld képviselő jelölteti magát bizottsági elnöknek vagy frakció elnöknek. És és akkor aki a legtöbb szavazatot kapja, az lesz a bizottság elnöke. Az európai pártok pedig nemzeti listákat hozhatnának létre. Ez is egy opció. Mi nagyon támogatjuk magát a reformot, Dafur ötleteiben sok jót látok, csak óvak attól, hogy ezeket túl gyorsan, kéretlenül hozzuk nyilvánosságra, minden frakcióval alaposan konzultálni kell, és persze vannak más javaslatok is, még Dafur mellett is. Nem e- szépen, a régi úrnak. Most pedig Tomasz Klikovszki kap szót Lengyelországba, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. A téma, amerről most vitatkozunk, ez a lengyel eh, parlamentben is felmerült múlt héten. Ahogy az előttünk hozzászólók eh, is már említették, nálunk is eh, Lengyelországban az a helyzet, hogy nincsen még álláspont, közös álláspont, a parlament is, illetve a kormány is a saját álláspontját fogalmazta meg. Nos, röviden elmondhatom, hogy a parlamentben mi hangzott el múlt héten. Először is Wyborami do Parlamentu Europejskiego i pracą instytucji. E, először is üdvözöljük azt a gondolatot, hogy az Európai Parlament munkájáról kommunikálni kell, hogy ez, erről tájékoztatni kell a polgárokat. Különböző vélemények fogalmazottak meg ezzel kapcsolatban, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani, és nagyon heves vita alakult ki a témában. Az említett javaslatok gyakran nem voltak összeegyeztethetőek az egyes pártok álláspontjaival. Ami a regionális választókörzeteket illeti, illetve a félig nyitott listás rendszert, Nálunk Lengyelországban az európai választásokon ez a helyzet, ez a rendszer. 13 európai parlamenti választási körzet van, úgyhogy ezt pozitívan értékeltük ezt a gondolatot. Legalábbis a többség pozitívnak értékelte ezt a javaslatot. ami a regionális választókörzeteket illeti, és a félig nyitott választólistákat. Az a gondolat, mely szerint legyen egy európai választókerület, hát ezt szkeptikusan fogadták a képviselők, Ez ugyanis a lengyel nemzeti lista eh, listára emlékeztet, amelyet használtunk korábban, és a vita során elhangzott, hogy egy ilyen típusú rendszer oda vezetne, hogy pártok jelölnének személyeket, és nagyon kicsi lenne a választási lehetőség, a polgároknak nem igazán lenne választási lehetőségük. Így tehát ez inkább eh, a, arról szólna, hogy a pártok kit neveznek, kit jelölnek, mint arról, hogy a polgárok kit választanak. Emellett beszéltünk még az elosztásról is, a mandátumok elosztásáról. És ami a mandátumok elosztását illeti, nem lesz egyszerű a eh, döntéseket eh, elfogadtatni a tanácsa, Ami a választókort illeti, hogy ezt 16 évre csökkentsük, ez túl messze megy a véleményünk szerint. Azonban az, az, az a kezdeményezés, hogy a választási rendszert, rendszereket harmonizáljuk, ezt üdvözölték a képviselők. Például azt, hogy csökkentsük a választási időszakot, a választást két napra, és egyéb változtatásokat üdvözöltek a képviselők. Nos, hogyha meg lesz európai álláspont, akkor nyilván erre válaszolni fogunk, reagálni fogunk. Köszönöm szépen. Most pedig Stachowski úrnak adom meg a szót, alelnökünknek. Eh, Andrew úr, eh, hallottad, hogy eh, osztjuk az nagyon sok ambíciódat, viszont nagyon sok gondolatot bíráltak a kollégák. Én leszek az ördög ügyvédje ebben a vitában, hiszen vannak itt olyan problémák, amelyeket én itt előre jelezhetek, úgy érzem, a javaslatokkal kapcsolatban. A probléma a következő. Lépésről lépésre kellene haladnunk, és számos, illetve néhány gondolat a kapcsolatban látom, hogy merre megy a vita a tagállamokban, és ezek szerintem ezek lehetnek kontraproduktívak is. Főleg ami a kampányok finanszírozását és a nemzeti, nemzeteken túlmutató transnacionális listákat illeti. Mondok példákat is. Most az európai zászló alatt nem lehet kampányolni a saját politikai pártunk mellett. Az első lépés az az lenne, hogy engedjük meg azt, hogy engedjék meg azt, hogy a választások során a pártok logóját használjuk. Ez azonban problémákat is jelenthet, okozhat. El tudják képzelni azokat a brit címlapokat, hogy az Andrew Duffot az európai föderális pénzből származó forrásokból finanszírozott kampányokban támogatják, stb. Ezzel kapcsolatban merülhetnek fel problémák számos választókerületben, és ez nemzeti vitát válthat ki. Tehát azt, hogy valami ö, szörnyű föderalista szervezetből származó pénz támogat bennünket, vagy pénzzel támogatnak bennünket, nagyon sok tagállam erre még nem készült fel. Ezt most azért mondom, azért fogalmazok így, hogy egy kicsit provokáljam a vitát. A második példa pedig, amit adni, amit adni szeretnék, én is gondolkodtam ezen, a transnacionális lista lehetne jó ötlet is, jó gondolat is, páneurópai gondolkodáshoz vezethetne a választásokon, és páneurópai elemmel láthatná el a választást. De hogyha megnézzük a részleteket, akkor ez hát nagyon vitás lehet. Nézzük csak meg. Látjuk itt a vitát. Képszük, képzeljük el, ezt a vitát a nemzeti parlamentekben. Ki az első a listán, ki a második a listán, hányan jönnek ebből az országból, ki jön a másik országból, hányan jönnek a másik országból, és mind ez, a, ez az európai vita lehet, hogy az egész választást beárnyékolná. Nem biztos, hogy ez jót tesz a pán-európai karakternek. Emellett van egy probléma, hogy egy időben két listán meg lehet, megjelöltetheti-e valaki magát van mondjuk egy nagy politikai nehézsúlyú ö, ö, politikus, lesz-e elég bátorság ahhoz, hogy csak az európai listán szerepeljen? A legtöbben, a legtöbb politikus szeretne valamilyen biztonsági hálót. Azt mondja, hogy jó, hajlandó vagyok az európai listán szerepelni, de a nemzeti listára is vegyetek -e föl. Ez most komoly dolog, hogyha valaki a transnacionális listán szerepel, európai listán szerepel, emellett még a nemzeti listán is szerepeljen, ez komoly dolog, eznek nincsen pozitív konnotációja. Emellett hadd mondjak még egy példát hogyha mondjuk Buzek elnök úr azt mondja, hogy ő az európai listán van, plusz még a nemzeti listán szerepel előttem, akkor mi az én ö, mi az én ö, mi ösztönöz engem, az, hogy egy lengyelt válasszak, mert akkor őt megválasztják az európai listáról, és akkor én előbbre kerülök a listán. Sokan gondolnak majd úgy, gondolkodnak majd úgy, sokan fogják a saját ö, országukból származó európai listán szereplő politikust kép, ö, támogatni, mert akkor a saját nemzeti listájukról az a politikus eltűnik, mert az európai listáról választják meg, és én egyel előbbre lépek a saját listámon. Sokan gondolkodhatnak így míg sokkal jobb lenne, hogyha valaki azt mondaná, hogy a legjobb szemét, a legjobb szemét szavazzuk meg az európai listáról, de nagyon sokan taktikázni fognak, és ez aggaszt engem. Ami a pán-európai listát illeti, szerintem a gondolat jó, de lehet, hogy ki fogják nevetni, ez lehet, hogy nevetségessé válik, mert az emberek taktikázásainak az áldozatává fog válik, válik majd. Úgyhogy ebben az értelemben én inkább azt szeretném mondani, hogy ezeket a gondolatokat végig kellene gondolni, mélyre hatóan, mert egyesek nem teljesen világosak. Hogyha minden politikai párt mondjuk 25 emberből álló listát állít föl, vagy többet, vagy, vagy egyes, kettes, hármas személy szerepel, tehát lesznek húzó nevek, lesznek, vagy pedig ABC sorrendben lesznek rajta a nevek, ezt is végig kell gondolni, európai küszöbök lesznek-e, 5% nem, ha nem, akkor 30 különböző lista lesz? Ez, ezt hogyan lehetne megvalósítani? Mert összességében hogyha egy jó eh, gondolatot nem jól készítünk elő, akkor ez nevetség tárgyává válik. Mert az egésznek a dinamikája, ami, ami meghúzódik mögötte, ez lehet, hogy eh, azt lehet, hogy propaganda célokra fogják felhasználni, és nevetségessé teszik a kampány során, mert mindenki a saját érdekeit próbálja megvalósítani, és lehet, hogy eh, nem azt érjük el vele, amit szeretnénk. Lehet, hogy hátrafelesül el ez a dolog. Úgyhogy tehát a pártfinanszírozás, a listák kérdése, és a, az európai lista és a nemzeti listák közötti kapcsolatra szeretnék koncentrálni. Köszönöm. Köszönöm szépen Csakovszki úrnak. Engedjék meg, hogy én is szórjak pár szót, mielőtt a következő nemzeti parlamenti képviselőnek megadom a szót. Először is szeretnék reagálni arra, hogy nincs megfelelő európai párt, európai szintű párt, ami olyan kultúrával és olyan hatékonysággal működne, mint egy nemzeti párt. Lehet, hogy vannak más lehetőségek ennek az előmozdítására. Dafur biztos majd pontosításokkal fog élni ezzel kapcsolatban, hiszen más kérdések is érkeztek erre vonatkozólag. Az 500, 751 plusz 25 mandátum kérdése, hát ez bizony újabb problémákat is felvetne, hiszen ezzel a nemzeti képviselet arányosságát felborítanánk. De ezt lehet, hogy meg lehetne oldani. Bizonyos országokban már is vannak olyan listák, ahol preferenciákat lehet megfogalmazni. Hogyha az európai pártokat meg akarjuk erősíteni, és azt akarjuk, hogy tényleg hatékonyak legyenek, azzal, bizony, azzal biztos segítenék. Aztán a 25 eh, fő a transnacionális listán. Hogy őket hogy válogatjuk ki, ez bizony olyan probléma, amit érdemes megvizsgálnunk, mielőtt felvállaljuk ezt a kérdést. Most pedig egy ciprusi képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A ciprusi parlament még igazából nem merítette ki a, ebben a kérdésben rejlő lehetőségeket, nem vitattuk meg alaposan. A legtöbb javaslat és a legtöbb vélemény amit most itt el fogok mondani, az inkább személyes vélemény lesz, mint a ciprusi parlament véleménye. Először is gratulálni szeretnék Dafurnak, és nem csak formálisan, mert úgy gondolom, hogy a jelentésével még akkor is, hogyha vannak benne apró hiányosságok, megpróbálja igazából megpróbál rámutatni arra, hogy mi a valódi probléma, és megpróbál megoldási lehetőségeket felvázolni. És mi mindannyian, akik már évek óta politikával foglalkozunk, tudjuk azt, hogy érdemes megtudni azt, érdemes vizsgálni azt, hogy a társadalom hogyan fog a politikában részt venni, mitől érdeklődik az iránt, és az európai ifjúságot hogyan tudjuk felrázni és rávenni arra, hogy ők is vegyenek részt az európai politikai életben. Eddig igazából kudarcot vallottunk. Az európai választásokon tapasztalt legutóbbi kudarc rámutat erre. Éppen ezért, hogyha továbbra is egy olyan logikát alkalmazunk, amivel ideális megoldást akarunk, akkor azzal csak megerősítjük azt, amit az emberek mondanak. Az Európai Unióban mindig csak vitáznak, mindig a bürokraták között elvész a gyerek, és akkor az, a szélsőségesek azok ezt kihasználják ellenünk. Persze a legjobb megoldást akarjuk megtalálni, de ennek érdekében úgy gondolom, hogy tényleg jó ötlet lenne egy konventet összehívni. Amíg az európai rendszer nem egymást kiegészítő részekből áll, addig probléma lesz, és addig, amíg különböznek a nemzeti választási rendszerek az európai választások tekintetében, addig is ö, ö, egyenlőtlenségek fognak maradni, és ezt a problémát tudná megoldani egy konvent. Az európai, a pán-európai lista. Mit próbálna ez meg? Megpróbálna egy nemzetközi dimenziót bevinni a rendszerbe, és a legitimitását az állampolgárok szavazataiból nyerni el. Ez tehát ennek az, a célja de a részleteket még alaposabban ki kell dolgozni. Tudunk-e az előző kollégák által felvetett problémákra megoldást találni? Az európai választások összeállított listákkal kapcsolatban, miért nem ragaszkodunk például ahhoz, hogy nemzetközi szinten is elismert személyiségek kerüljenek például erre a transnacionális listára? vagy hogy valamilyen alapszavazatokat kelljen elérni ahhoz, hogy erre fölkerüljön valaki. Vagy azzal a problémával kapcsolatban, hogy rajta van valaki a transnacionális listán és a nemzeti listán is, hát igen, ezen is el kell gondolkozni. Nagyon, az nagyon jó, hogyha vannak uh, céljaink, és hogyha egy transnacionális dimenziót szeretnénk bevinni az európai mindennapi gyakorlatba, de végig kell gondolnunk azt, hogy a mindennapi életben, milyen problémákat fog ez felvetni. Az paneurópai logika bevezetésének jó módszere lenne a transnacionális lista, még akkor is, hogyha vannak apró fenntartásaim ezzel kapcsolatban. Az elnök úrnak tökéletesen igaza van abban, hogy a 751 képviselőhöz plusz hozzáadunk 25-öt, az nem biztos, hogy jó megoldás. Nem ezt kéne csinálnunk. Azokat a, azokat a problémákat kell megoldanunk, amelyeket az előző kollégák is felvetettek. Bármilyen országból származik a megválasztott személy, akkor is nemzeti szinten kell korlátozni a jelöltek számát. Ez egy olyan módszer lenne, amivel nem veszélyeztetnénk a jelenlegi arányosság elvét. Aztán lehet, hogy vannak, akik azon a dilemma elé fognak kerülni, hogy most akkor a nemzeti listán vagy a transnacionális listán induljanak, de szerintem választani kell. Aztán van még egy dolog, amin el kell gondolkoznunk ez pedig a hitelesség kérdése, illetve az, hogy jelen pillanatban a, vála- a pártrendszer nem eléggé értékes, leértékelődik a pártrendszer. Hiszen az állampolgároknak az a benyomása, hogy a politikák nem jártak sikere, és azok a politikusok, akiket a hétköznapi életükben látnak, azok nem nyerik el a bizalmukat. A jelentéstevőnek igaza van abban, amikor nyitott listákról, illetve a preferenciális félig nyitott listás rendszerről beszél. Ez eh, rámutat arra, hogy az emberek nagyon gyakran szívesebben szavaznak egy konkrét személyre, mint egy pártra. Jobban elismerik őt. És persze megismerem, én elismerem a pártlogikát is, de szerintem, hogyha csak azt követjük, az óriási hiba. Ma, amikor a különböző ideológiák kimerülőben vannak, és újak egyre szélsőségesebbek jelennek meg, akkor az ideális megoldás az, hogy egyes személyekre fa szavazzunk, és ne csak egy pártra, amely azt, amelynek ő a képviselője. Köszönöm szépen! Úgy tűnik számomra, hogy az a véleménye, hogy a pártlistákon kívüli preferenciákat is érdemes megfogalmazni. Nyilván Dafur erre majd reflektálni fog. Ikef úr az Európai Parlamentből a következő felszólalónk. Parancsoljam. Tisztelt elnök úr! Köszönöm szépen a szót! Nagy érdeklődéssel követtem a vitát. Az a benyomásom, hogy két ellentétes irányzatot tapasztalhatunk. Az egyik a kritikai szellem, a másik pedig a lelkesedés. Hogy szeretnénk valami olyasmit elérni, ami javítja a helyzetünket. A jelentés egy olyan jelentés, amely nagyon komoly dinamizmust mutat. Ez egy olyan jelentés, amely meg akarja változtatni ezt a stagnáló, egy kicsit elővult, előregedett rendszert. Egy új választási rendszerrel szeretné ezt helyettesíteni. Andrew Duff üzenetet küld a jelentésével, mégpedig nagyon fontos üzenetet arra szólít fel minket, hogy próbáljunk meg átlépni a határokat a politikai klikkek között, és vetkezzük le politikai pragmatizmusunkat. Nagyon érdekes, hiszen azt javasolja, hogy legyen egy 25 jelöltből álló transnacionális lista, amelyel a mindenféle politikai bartereket és apró vitákat lehetne el ö, simítani. Aztán matematikai számítási módszert is javasol. Ez lehet, hogy törékeny, de szükséges lenne a bevezetése. Emellett Andrew Duff azt is javasolja, hogy a választásoknak páneurópai jellege legyen. mi oldalunkról, vizsgálva a kérdést, azt hiszem, hogy érdemes lenne elgondolkozni azon, hogy regionális választókörzeteket hozzunk létre, de nagyon óvatosnak kell lennünk ezzel kapcsolatban. Hiszen, hogyha regionális választókörzeteket, területi választókörzeteket hozunk létre, akkor bizonyos régiók, bizonyos területek komoly csaták színhelyei lesznek. A jelölteket gyakorlatilag túlszul ejtjük. Azáltal, hogy a szomszédos országok um, rivalitásának, rivalizálásának az áldozataivá válnak egy-egy ilyen területi választókörzeten. Tehát, hogyha transnacionális választókörzeteket akarunk felvázolni, akkor az, az problémát vethet majd fel. Legyünk realisták. Bizonyos fejlettebb országokban azok az állam 20-30-40 százalékban ezekben az országokban kevésbé fejlett államok állampolgárai élnek. És ezek az utóbbiak megpróbálják kiasználni, kiaknázni a jóléti állam által nyújtott előnyöket. Azért vannak viszont cserébe ott ezek az emberek, mert ezeknek a fejlett országoknak munkaerőre van szüksége a harmonizált választási jog, választási törvény megkönnyíteni ezeknek az embereknek a helyzetét, illetve az ő általuk felvetett problémának a megoldását. Persze. Próbáljuk meg kikérni a véleményét ne csak a matematikusoknak, hanem azoknak az más személyeknek is, akik nagy tapasztalattal rendelkeznek a konvergencia, a különböző rendszerek és gondolatok összehangolásának a tekintetében. És akkor lassan elérkeznék a javaslatomhoz, a nemzeti parlamenteknek meg kell állapítaniuk azt, hogy vannak olyan nemzeti parlamentek, amelyek már is mélységében vitatják meg ezt a problematikát, de ez nem inkább a kivétel, mint a szabály. Biztos vagyok benne, hogy vannak olyan nemzeti parlamentek is, amelyek nem nagyon folytatták még le ezt a vitát, amelyek késlekednek. ...2014-ben az európai állampolgárok azt szeretnék, hogy új és Andrew Duff gondolatai által inspirált választási törvény szerint választhassanak. Köszönjük szépen. Most pedig Gapsis úr kap szót Litvániából. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Duff úr, tisztelt elnök úr. Nagyon érdekesnek találom ezt a jelentést, és feltétlenül vitára érdemesnek. Elmondanám saját véleményemet az elhangzottakról. Nem, mond, nem beszélhetek parlamentünk nevében, hiszen nálunk még nem volt ebben a témában vita, de lesz majd ilyen. Ha az ember most odafigyel arra, amit hallott, akkor nem is tudja, hogy ez most revolúció vagy devolúció-e. A politikus szempontból ez forradalom, hiszen mindennapos, minket közvetlenül érintő dolgokról van szó, és akár a saját megválasztásunk is tét. Ö, választóként pedig inkább evolúcióról beszélnék, előrelépésről 2014-ig, lassú fejlődésről. Litvániában Litvánia gyakran szerepel kísérleti nyúlként. Nekünk már, már is többféle választási rendszerünk volt és van, és szerintem a 25-ök transnacionális listájának nem sok hatékonysága lesz, a politikusoknak lehet, hogy ez egy érdekes és új dolog, de a polgárok ebből semmit nem fognak érezni és érteni. Kétségeim vannak a tekintetben, hogy így egy ilyen listán miniszterelnökök vagy volt államelnökök egyáltalán akarnának-e szerepelni. Aztán a képviselők számának módosításával kapcsolatban is kételjén vannak. Korábban 13 most 12 európai parlamenti képviselőnk van, és ez semmilyen politikai vitát nem okozott nálunk, és a polgárokat hát ennyi szóval nem érdekli, hogy most 13 vagy 12 képviselőjük van az Európai Parlamentben. Ilyesmivel nem lehet a közvéleményt manipulálni, befolyásolni. Nem hinném, hogy ilyesmi bárkinek az érdeklődését, akár Spanyolországban vagy Németországban is különösebben lekötné. Ez csak nekünk fontos a politikai vitában. Gondoljunk jobban magukra a választókra, az ő jobb részvételükre. Erre kéne a hangsúlyt helyezni, hogy azt csináljuk, amit valóban ők kívánnak, hogy úgy érezzék, hogy valamit elértek azáltal, hogy megválasztottak valakit, hogy úgy érezzék, hogy olyan témák kerülnek az Európai Parlament elé képviselőik révén, ami, amelyek számukra fontosak. Az európai választások jelenleg minden tagállamban gyakorlatilag a nemzeti politika, a nemzeti pártok harcát hozzák, és háttérbe szorul a közvetlen érdekképviselet. Az elektronikus választási rendszer, amely megkönnyíteni a polgároknak a részvételt, biztos, hogy hozzájárulna a nagyobb választói részvételhez. Litvániában még nincsen ugyan elektronikus választás, de Észtországban például kiválóan működik, és a mai vita egy kicsit szerintem kicsinyes, mert a választókról eddig alig volt szó. A politikusokról, a számukról volt már szó, de ezek nem érdeklik a választókat. Mindegy, hogy 2014-ben vagy mikor történnek a változások, a reformok, ha ezek ilyenek csupán, akkor a választók észre sem fogják venni őket. Minden tiszteletem az előadói, de itt sok sokkal jobban ki kéne emelni a választók szerepét. Azt szeretnénk, hogy a választók végre észrevegyék, hogy miről van szó, és úgy érezzék, hogy őket képviseljük. Ne csak magunk között vitatkozunk ilyenekről. Köszönöm szépen. Messerschmitt úr kap szót. Thank you, Chair. I must... Általában örülök ennek a vitának, Daffur javaslatai izgalmasak. Mindig élvezem ezeket a vitákat, még hogyha nem is értünk egyet. De ez a mai vita most egy kicsit kiábrándító számomra, mert abban egyetértünk, hogy gyakorlati nehézségek vannak és lesznek, és szükség lenne a változtatásra. A kettes fejezetében a jelentésének ez fel is sorolja ezeket a problémákat, a listák és egyéni választás problémáját, a napokról, a hónapokról szó esik. Ezek mind fontos gyakorlati problémák, amelyeket meg kell oldani, és a fő problémát is, a választói részvétel kérdését. De most akkor miről beszélünk? Most kizárólag arról volt eddig szó, hogy legyen föderálisabb a választói körzet. És még a valódi problémáról még senki nem beszélt arról, hogy miért nem mennek az emberek választani. Márpedig ez a legfontosabb probléma. Mindegy, hogy hány reformat és hány ciklusban vezetünk be, ez a legfőbb probléma, és miért töltjük itt az időt egyéb kérdésekkel, és miért nem beszélünk már erről a legfontosabb kihívásról. És miért a jövőről beszélünk, miért nem a jelenről? Száz százalékig egyetértek azzal, hogy változtatni kell a rendszert, javultani kell a részvételt. De ez a szöveg nem fogja javítani a részvételt. Ettől nem fognak a fiatalok a választónákhoz járulni, és a föderális választókörzetek gondolata senkit nem fog áthatni lelkesedéssel. Mit tudják az emberek, hogy mi ez? Nálam, nálunk, a mi hazánkban egyre kisebb a bizalom, a hit a politikába vetett bizalom általában, és az európaiba különösen, meg a parlamenti politikába különösen. Ez a jelentés csak azt mutatja meg, hogy jogos a választók szkepszise, mert az a hangvétel, az a gondolatmenet, amely ebben a szövegben is benne van, polgár idegen, és ha azt akarjuk tényleg, hogy megértsék a polgárok, hogy miről van szó, akkor nem lebeghetünk ezekben a felegekben. Lafur, bármi is szorul változtatásra, és ön bármilyen jól látja és vizionálja az európai intézmények jövőjét és a federatív megközelítést követi. Elméletileg ez mind lehet jó, de a polgárokat ez nem érdekli. A polgárokat az érdekli, hogy milyen konkrét intézkedések történnek a bürokrácia hatékony, a csökkentésen, hatékonyság növelése érdekében, és meg szeretnék érteni, hogy hogy működik az egész, és nem az ilyen elvont koncepciók érdeklik őket, hogy most föderatív vagy nem föderatív a választói rendszer, hanem beszéljünk már végre arról, hogy miért nem mennek a polgárok választani. Kedves Andrew, nyíltan megmondom neked, hogy lehet még ilyen vitákat tartani, ezek szépek, elméletiek lesznek, de a problémák mellett elmennek. Köszönöm. La parola alla... Köszönöm szépen. Papa Dimitriu asszony kap szót, a Görögországból tessék. Παρακολουθώ αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τα τελευταία 14. Köszönöm szépen, nagyon érdekes ez a vita. Több mint tíz éve követem ezt a vitát. Hörgősz Anastasopoulos az Európai Parlament akkori elnöke benyújtott egy jelentést, és eh, természetesen teljesen világos, hogy különböző vélemények fogalmazódnak meg a témával kapcsolatban. Eh, a Elmondhatjuk eh, azt is, hogy esetleg több időre lenne szükség annak érdekében, hogy megbeszéljük ezeket a rendkívül fontos kérdéseket, amelyeket Dafur felvet a jelentésében. Egy dolgot azonban szeretnék kiemelni, mégpedig a, jel- a javaslatának a negyedik pontját. Ebben azt mondja, hogy a közvetlen vitára lenne szükség az Európai Parlament és a tanács között, anélkül, hogy a nemzeti parlamentek ebben részt vennének. Hát akkor a nemzeti parlamentek hol maradnak? Elmaradnak? Elfelejtjük őket? A nemzeti parlamenteknek részt kell venniük, mégpedig ex ante módon és a folyamat során is. Ma délelőtt luxemburgi kollégánkat is hallottuk. Ő azt mondta, hogy az európai polgárok az eddig érvényes eljárásokkal tükrében Nekik az az érzésük, az a véleményük, hogy nem éri meg elmenni szavazni, mert a nemzeti parlamentek nem jelennek meg a választások során. Lord Burns hozzászólását is meghallgattam ugye a Lordok házából, és ő kifejezetten kategórikusan azt mondta, hogy a nemzeti képviselőket nem érdekli az Európai Parlament szerepének az erő, erősítése, vagy nem érdeke én nemzeti parlamenti képviselő vagyok, és tíz éve dolgozom így, és nem értek vele ebben egyet. Még egy dolgot szeretnék említeni, ami a parlamenti közgyűléseket, a parlamenti gyűléseket, a parlamenti munkát illeti általában, az a vélemény szokott megfogalmazódni, hogy az új európai architektúra szempontjából mind a két mind a két szervezetnek, mind az Európai Parlamentnek, mind a nemzeti parlamenteknek a szerepét erősíteni kell. A különbség azonban az, hogy mi, nemzeti parlamenti képviselők, nem az európai mi nem mindig ismerjük el az európai polgárok európai képviselőit pedig a mi hozzájárulásunk nélkül úgy gondoljuk, hogy ezek az európai parlamenti vitáknak nincs igazi alapja. És a szerződés ezt nem vette figyelembe. Azt gondolom, hogy a demokrácia deficit megszüntetése elengedhetetlen és nagyon sürgős. Az új egyenlő alapon álló kapcsolatokról kell beszélni az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek között az egyes tagállamokban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kedves Papa Dimitriú asszony. Azt, azt gondolom, hogy az ön hozzászólása világossá teszi, hogy nagyon fontos ezekről a kérdésekről beszélni általános em, háttérből, nem csak a választó jogról van szó, vagy a választási rendszerről van szó, hanem arról van szó, hogy az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek között milyen a kapcsolat, milyen a viszony. Emellett az teljes Európai Uniós architektúráról van szó, persze nem tudom ma fölvetni minden kérdést, megadom a szót Solc úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr! Egy kicsit provokálni szeretnék én is, és azt mondom, hogy Andrew Duffnak igaza van a B és a C preambulum bekezdésben, amikor azt mondja, hogy az Európai Parlamentnek kell, meg kell kezdeményeznie Kérdés csak az, hogy mikor, mikor van ennek a megfelelő időpontja, mikor jön el az időpontja. Legkésőbb az európai parlamenti választások után a tanácsnak, a parlamentnek, a kormányoknak, a nemzeti parlamentnek mindenkinek rögtön asztalhoz kellett volna ülni és vitát kezdeményezni, hogy foglalkozzunk azzal, hogy az európai eh, választásokon egyre kevesebben vesznek részt, egyre kisebb a választási részvétel. Nem csak az Európai Parlament, hanem általában a választások, akár ön, önkormányzati szinten, nemzeti szinten a választásokon nagyon kevesen vesznek részt, vagy egyre kevesebben vesznek részt. Kérdezem én, hogy mennyire vesszük komolyan azt, hogy a polgárok a politikai folyamatokról demokratikus módon szavazás során vélemény nyilvánítanak, legyen szó az európai szintről, vagy nemzeti szintről, vagy akár polgármester választásokról. Azt mondjuk, egyszerű belemelni, mert ott közvetlen kapcsolatban állnak a jelöltek a választókkal. Kérdés, hogy tagállami részvétel az európai politikában és az európai részvétel az Európai Unió előrevitelében, nos ez a duális megközelítés mennyiben valósul meg. A nemzeti eh, parlamenti Eh, képviselők is elmondták már, hogy eh, ez még nem záró vita, még a nemzeti parlamentekben is eh, vitáznak erről a kérdésről, és a frakciók nem alakították ki a véleményüket. Nálunk is ez a helyzet. Nálunk az én, például az én frakcióm az Európai Parlamentben sem haladt előre a vita ezzel a témával, vagy ezzel a jelentéssel kapcsolatban. az, hogy ezzel a jelentéssel mi lesz, ez egy kicsit az embereknek a személyes megközelítését is tükrözi, de ezzel egy időben felmerülnek kérdések, Eh, Andrew Duff felvet kérdéseket, amelyekkel foglalkozni kell, produktív módon kell foglalkozni. Nem úgy, ahogy Messerschmitt úr mondja, aki azt mondja, hogy mindez a polgárok valódi érdekeitől el eh, távolít bennünket. Nem, eh, én úgy gondolom, hogy a választás eszköz és a választási jog, vagy a választójog, vagy a választási törvény eszköz arra, hogy meghallgassuk a polgárokat. A választások erre egy eszköz, nem az egyetlen eszköz, de egy egy eszköz a sok közül. Még megosztanék önökkel egy-két gondolatot az európai parlamentekkel kapcsolatban, amelyekről, amelyeket felvetettek. A kollégák, vannak európai eh, pártok, tíz darab ilyen európai parla, párt van, ezek az európai költségvetésből no, 9-10 millió eurós támogatást kapnak. Ezek az európai politikai pártok azonban nem ezeknek nincsen európai jogi személyük, hanem bejegyzette egyesületek, többé-kevésbé belga jog szerint bejegyzett egyesületek. Tehát még el sem ismerjük az európai politikai pártok jogát, a létét, és most ezek, amelyeket 2009-ig azzal a eh, joggal sem ruháztunk föl, hogy választási kampányt eh, vezessenek, folytassanak, hogyan fognak ők az európai tehát a polgároknak az európai tudatába be ö, kerülni. Mi az, amit európai szintre kell emelni, mi az, ami nemzeti szinten marad? Ez egy duális megközelítést vet fel, ugye? Ebben az összefüggésben eh, Andrew Duffal eh, egy dologban nem teljesen értek egyet. Nem csak arról kellene beszélnünk, hogy legyen még 25 hely egy európai listán, hanem gondoljuk végig azt, hogy mi a valódi erőviszony a nemzeti pártok és az európai pártok között. Ez egy, ez egy kőkemény konkurencia, konkurencia harc, és melyik az a nemzeti párt, amelyik önként lemond egy-egy jelöltről az európai lista érdekében. Mindez megfogalmazódik az európai politikában, nemzeti szinten, nem csak nálunk, nem csak európai szinten, hanem nemzeti szinten is, az exekutív szinten. Mely tagállam kormánya képes, hajlandó ezt vagy azt a lépést megtenni, ezt vagy azt a kompetenciát leadni az európai szint érdekében. Tehát itt a polgárok és az elit részvétele részvétele forog kockán az európai döntéshozásban, és kompetenciák leadásáról van szó, kompetenciákról való lemondásról van szó. Ebben az összefüggésben én azt gondolom, hogy az Európai Parlament megválasztását a demokratikus részvétel megreformálásának részeként kellene tekinteni, és ebbe be kellene vonni a nemzeti demokratikus részvételt is. És gondoljuk végig, hogy ezek az európai politikai pártok, ne ezek az európai politikai pártok adják el a képviselők egy bizonyos részét. Nem pót, nem további képviselőket, hanem a képviselőnek egy bizonyos százalékát arányosságnak megfelelően. Az Európai Unió fejlődésének stratégiai megfontolásai felmerülnek itt. Közösen kell megvit- megvitatni azt, hogy az Európai Unió hova megy, milyen irányba fejlődik, és ez a dimenzió, ez hiányzik. Mert ez nemzeti szinten kerül megvitatásra, és ez növeli az, a távolságot a, a polgár és Európa között. A polgárok mm, már belefáradtak a sok választásba, mert azt mondják, hogy mindegy, hogy választok vagy nem, úgysem történik semmi, nem az történik, amit én akarok. Egyszerűen elfáradtak, belefáradtak, belefáradtak abba, hogy a problémáikat a politika nem tükrözi, vagy nem fogadja be, nem foglalkozik vele. És ez nem, ez nem európai probléma, vagy nem nemzeti probléma, ez mindegyünket érint, minden szintet érint. Lehet hogy, lehet, hogy tényleg a konvent metódus a legjobb metódus, Mm, vagy egy tárgyalás, egy nyitott tárgyalás, bárhogy is neveljük, ahol a nemzeti parlamentek, a kormányok, az Európai Parlament, az EU intézmények képviselői vesznek részt, a civil társadalom vesz részt, ahogy, eh, ahogy a konventben is történt, mert közös problémáról van szó. Mm, ez ambiciózus célkitűzés, nem gondolom, én se gondolom, hogy 2014-ig sikerül, de akkor is el kell kezdenünk, mert ha nem kezdjük el, akkor három-négy év múlva megint itt ülünk, és megállapíthatjuk, hogy megint kevesebben vettek részt a választásokon, és nem léptünk előre. Köszönöm. Grazie, è stato sollevato ancora. Köszönöm szépen. Ismét az európai pártok kérdésére és az ezzel kapcsolatos problémákra mutatott rá a képviselő úr. És lehetséges, hogy itt az európai, illetve a nemzeti pártok között konfliktus alakul ki. Hogyha európai európaibá akarjuk tenni a választásokat, hogyha európai listákról akarjuk elosztani a, a képviselői helyeket, Dafur ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy jobb lenne közvetlenül megválasztani ezeket a képviselőket. Volt, aki az Európai tanácselnökét akarja, vagy a bizottság elnökét akarja közvetlenül megválasztatni. Öm, és itt most pedig egy tartalék listáról volt szó. Megadom a szót Nagy úrnak. Magyar Köztársaság. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Alkotmányi Bizottság és képviselőtársaim, mint új nemzeti képviselője a Magyarországgyűlésnek, megtiszteltetésnek érzem, hogy itt lehetek és részt vetek ebben a vitában. A Magyarországgyűlés két képviselője van itt jelen, mind a ketten egy olyan bizottságban is dolgozunk, az Alkotmányügyi Bizottság mellett, amely amely bizottság léte arra világít rá, és arra ad vállat, amit Messerschmidt úr felvetett, hogy vajon miért nem érdeklődnek az európai polgárok az Európai Unióval szemben, miért szkeptikusok. Hát a mi bizottságunk a 2006 őszén magyar emberekkel szemben alkalmazott rendőri erőszakot kivizsgáló bizottság, amelynek során több száz ember súlyos éléseket szenvedett, több száz ember személyes szabadságától megfosztva börtönbe került, többek szemét kilőtték, és ehhez a rendőri vezetők, a politikai vezetők utasítására együttműködve bíróságokkal, ügyészekkel asszisztáltak. Nagyon szomorú és döbbenetes dolog, és döbbenetes az, hogy az Európai Unió igazából az ügyel kapcsolatban érdemi lépéseket nem tett. Frattini úr, akkori biztos írt levelet, de az Európai Unió és az Európai Parlament egésze nem tett határozott lépéseket annak érdekében, hogy ezt a durva emberi, jog, emberi jogi jogsértést az Európai Unión belül szankcionálja. Ehhez képest most azt látjuk, hogy Franciaországgal szemben szankciót kezdeményeznek, eh, amely Franciaország szembesül egy olyan problémával, amely egyébként Közép-Kelet-Európában a magyar eh, és sok más szomszédos országok becsületes, tisztességes lakóit már évtizedek óta sújtja. Tehát valódi válaszokat nem ad az Európai Unió, és többek között ennek is, ez is oka ennek a szkepszisnek. És az is oka, hogy Dáfúr egyébként jelentésében el kell mondanom, a diagnózis része az egyedüli, amit magam részéről és pártom részéről el tudok fogadni, hiszen rámutat arra, hogy valóban ez az érdektelenség mindent elönt, és folyamatosan csökken az aktivitás. Csak itt ugye összekeverik az okozatokat az okokkal. Az okok még pedig ezek, hogy valódi válaszokat nem ad az Európai Unió, nem ad választ arra, hogy miért van ilyen ketté, miért ketté szakított Európa mai napig. Ott van a vasfüggöny. Igazából a volt kommunista ö, államok mai napig is másodrendű ö, tagjai ennek az uniónak. Papíron ott vannak, ott van például Gurmai Zita, ott ül a elnökségben, aki ugye szintén annak a szocialista pártnak a képviselője, amely jelentős mértékben felelős ezért a vérengzésért, ami 2006 őszén történt Magyarországon. Látszólag minden rendben, a valóságban pedig az a helyzet, hogy az életszínvonal különbség olyan mértékű, és egyre fokozódik, egyre nyílik ez az olló, a mély szegénység egyre terjed Közép-Kelet-Európában, Magyarországon is, és ehhez képest a munkavállalókat igazából nem védik meg, egyre kiszolgáltatottabbak az emberek. Nem ad választ az Európai Unió arra sem, hogy lehet az, hogy Szlovákia úgy csatlakozott az Európai Unióhoz, hogy a benesi dekrétumokat, ezeket a kollektív bűnösség alapján álló törvényeit, amelyekkel a magyar és német nemzetiséget teljes körű jogfosztottságban részesítette, mai napig hatályban tarthatja. Az EU pénzek, az Európai Unió pénzeinek 10%-a korrupciós csatornákon vészel, és hosszan folytathatnám a sort. Ez a vita, ez a vita, ami itt is lefolyt, és azon kollégáikkal tudok egyetérteni, akik olyan szempontból kritizálják, hogy valóban nem a európai emberek érdekei szempontjából vizsgálja a problémát. Az, hogy a politikusok hol biztos, hol jutnak be biztosabban, melyik listán, az teljes mértékben indiferens kell legyen. A valódi kérdés az, hogy a demokratikus deficitet fel lehet-e oldani, és lehet-e jó válasz a föderalizmus, lehet-e jó válasz a nemzetek feletti struktúrák erőltetése, vagy éppenséggel észre kell vennünk azt, hogy valójában Európában kibontakozóban van a nemzetállamok újraébredése, és aki ezzel szemben azt állítja, hogy ez nincs így, az nem mond igazat. Igenis, ez a transnacionális lista, ez, ez egy látszólag demokratikus ö, fékeket, vagy demokratikus garanciákat erősítő rendszer, de valójában az nép akarat kifejezésének egy csorbítását eredményezheti, hiszen elvész, egyre távolabb kerül a lista, az európai lista még távolabb kerül az egyedi választópolgártól, aki csak annyit lát, hogy van egy szép lobogóval ellátott európai párt, amelyben van egy-két fontosnak tűnő ember, aki azt üzeni, hogy nagyon jó lesz majd Európával együttműködni. De valójában nem ad válaszokat arra, hogy ö, miként lehet az említett problémákat megoldani. Néhány részkérdésre is kitérnék, amely a Ráfúr jelentés tervezetében ö, mindenképpen aggályos. Aggályosnak tartható számomra az is, hogy a részletszabályok, hogy a 2 per B cikk 6-os pontjában az a részletszabályokat majd végrehajtási intézkedések fogják kifejteni. Jogászként tudom, és gondolom minden jogásztársam megerősíti, hogy az ördög a részletekben rejlik, tehát, hogy valójában hogy fog működni és milyen garanciákkal fog működni ez a rendszer, az még ma nem ismert. Az egész választójogi reform mostani felvetése álláspontom szerint egyébként nem tisztességes az európai polgárokkal szemben. Ugyanis a, Luxemb- a, a Lisszaboni szerződés rendszerébe kellett volna illeszteni. Tehát a, a Lisszaboni szerződés, amelyet egyébként nem tartunk jónak, mert a föderatív Európát erősíti, de amikor egy ilyen reformot hajtottak végre az Európai Unió intézményrendszerében, akkor kellett volna a választójogi kérdéseket napirendre emelni. Így arról van szó, hogy az emberek szavaztak egy bizonyos intézményi reformról, de nem szavaztak arról, hogy milyen szisztéma szerint fogják az Európai Parlament képviselőit megválasztani. Tehát igazából ez a reform nem fogja adott esetben tükrözni az európai választók közvetlen akarat kifejtését, hiszen népszavazással nem tudtak erről véleményt nyilvánítani és könnyen lehet, hogy a transnacionális listákat, ha meghalották volna az emberek, vagy azt meghalották volna, hogy európai választási hatóságok jönnek létre, vagy azt meghalották volna, hogy például választási küszöb nem lesz a transnacionális listánál, szemben a nemzeti listával, ami egy óriási diszkrimináció, és a európai pártok, mint egy bársonyszékbe juttatásának, egy biztos bejutásának egy garanciáját adja, ez abszolút antidemokratikus. Összességében tehát pláne egy konvent felállítása, amely kísérletesen emlékeztet a megbukott, hála Istennek megbukott európai alkotmányozó konvent létére. Én azt gondolom, hogy ezek az irányok teljes mértékben szembe mennek az európai polgárok valós akaratával. Van egy önmagát önállósított bürokratikus intézményrendszer, az Európai Uniós intézményrendszer, amely már régóta nem szolgálja az európai nemzetek hagyományőrzését, biztonságát olyan külpolitikai kalandokba bocsátkozik, amelynek során felelőtlenül támogatja az USA világpolitikai törekvéseit, és azt gondolom, hogy erre csak és kizárólag határozott nemet kell mondani, mindesetre a vita lehetősége már eleve jó és fontos, és nagyon örülök neki, hogy mindezeket elmondhattam, és a más vélemény is elhangozhatott. Köszönöm a lehetőséget. Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy elmondta nekünk alapjába véve azt, hogy nemet mond Dafur javaslataira, de legalább arra kényszerít ezzel minket, hogy még alaposabban és gondosabban gondoljuk végig ezeket az ügyeket. Most pedig a Portugál Alkotmányügyi Bizottság képviselője kapja meg a szót. Muito obrigado, Sr. Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves kollégák! DAF úr jelentésének a probléma köre még az portugál parlament, illetve az én pártom, a szocialista párt köreiben sem került megvitatásra. Így az az álláspont, amit itt ki fogok fejteni önöknek ma, csak az én saját személyes álláspontom. Ha őszinte akarok lenni, úgy gondolom, hogy ez a jelentés, amit Duff úr mutatott be nekünk, nagyon ambiciózus kísérlet arra, hogy választ adjon azokra a problémákra, amelyeket nagyon világosan bemutatott Kazini úr az előzetes megjegyzéseiben. Konkrétan, amikor arról beszélt, hogy az európai parlamenti választások kockázatot jelenthetnek abból a szempontból, hogy nemzeti problémákat vesznek át, és a politikai integrációs kívánságnak a problémáját nem oldanák meg. Ezért az, hogy a 2014-ig akarjuk, mm, akarjuk megoldani, az szerintem túlságosan ambiciózus, túlságosan korai még az, hogy a döntéseket meghozzuk ezzel kapcsolatban. Nagyon közeli ez a dátum, de ez nem azt jelenti, hogy nem kellene a jobb irányban, a jó irányban tovább folytatni a munkát. Ahogy már az előttem szólók között is sokan felvetették, nyilvánvaló nehézségek vannak. Például a minimum korhatár, aztán a regionális választókörzetek létrehozása. Ezek mind problémákat vetnek fel, tehát alaposan végig kell gondolni őket. Aztán a degresszív arányosság elve szintén ellentmondásos, és különösen ellentmondásos a transnacionális lista. Voltak olyanok el is az előttem szólók között, akik eh, lehet, hogy talán kicsit túlzóan azt hangoztatták, hogy megkérdőjelezendő az, hogy önkéntes részvétel alapján lehetne egy olyan fórumot létrehozni, ami az európai integráció problémáit megoldja. És végezetül szeretném még egyszer hangsúlyozni azt, hogy az a gondolat, hogy az európai politikai pártok idáig nem töltötték be azt a szerepüket, amit reméltünk, hogy be fognak tölteni. Ez a gondolat kétség kívül annak a következménye, hogy nincsenek meg a feltételek ahhoz, hogy európai program jöjjön létre. Egy olyan európai program, közös program, ami eléggé hatékony, amely túlmutat az Európai Parlamenten, és amely az egész európai társadalomhoz szól. Ezért gondolom azt, hogy elengedhetetlen, olyan iránymutatásokat, olyan orientációkat megfogalmazni, amelyek egy politikai program alapját képezhetik majd amelyekre majd, amely politikai alapokra majd az európai pártok rendszere épülni tud. És csak ez után lenne jogos egy transnacionális lista létrehozásának a gondolatát felvetni. Úgy gondolom, hogy nem tudom, hogy például jó lenne-e, hogy 25 képviselő megválasztásával azt mondjuk, hogy a különböző népeket, különböző államokat és politikai irányzatokat reprezentatívan képviselni tudjuk. De hát ez a szám csak egy kezdőpont, egy folyamat kezdetén adott ötlet, egy olyan ötlet, amelyik eh, amúgy az Európai Parlamentnek akar hosszú távon transnacionális jelleget adni. Véleményem szerint a transnacionális listának való megjelenésnek elengedhetetlen feltétele kellene, hogy legyen az, hogy az illető jelölteknek európai programja legyen, európai párthoz tartozzanak, és egy európai szintet képviseljenek. Elnök, köszönöm szépen, most pedig Belgen kollégának adom meg. Leinen kollégának adom meg a szót. Ja, Herr Köszönöm szépen, Kászini elnök úr, kedves kollégák! Nagyon örülök, hogy újra az Alkotmányos Bizottságban lehetek. Nagy, nagyon sok téma merült fel a Környezetvédelmi Bizottságban is, ahol dolgozom, alig jutok ott szóhoz, de ez a téma, amit az AFKO-ban felmerült, ez különösen érdekel engem, hiszen stratégiai kérdésről van szó, európai szintű demokratikus kérdésekről van itt szó, amelyek nagyon fontosak az európai választások alakulása szempontjából is. 30 éve van ugye közvetlen európai választás, de láthatjuk, hogy választásról választásra egyre kisebb a részvétel. Én háromszor vettem részt az európai választási kampányban. 99-ben azt gondoltam, hogy hú, hát ez azért nem olyan jól működik, és ez biztos azért van, mert az emberek félnek, és nem igazán bíznak az euróban. 2004-ben már volt euró, még rosszabb volt az eredmény, attól, az, akkor azt gondoltam, hogy hú, biztos félnek a, a bővítéstől. Aztán 2009-ben az euró megvolt, a bővítés megvolt, és még rosszabb volt a választási részvétel. Megállapítottuk, hogy a polgárok nem igazán értik, hogy miért kell nekik részt venni a választási az európai választáson. És gyakorlatilag nem is európai választásról van szó, hanem 27 nemzeti választásról. 27 nemzeti választási kampányról, és az én pártom is, amely egyébként nagyon európai párt, mindig is azt a ki, e, engedett annak a kísértésnek, hogy egy téma köré szervezze a választási kampányát, amely nemzeti szinten elég kontroversz. És főleg az ellenzéki pártok használják gyakran tesztként a választást, az európai választást a nemzeti választások előtt mondhatnak ezt, azt, amit akarnak nemzeti pártok, a politikai osztály igenis visszaél az európai választásokkal, mert a nemzeti témákat játszák ki, nem pedig az európai témákat. A média pedig úgy működik, ahogy a média működik. Hát ezt tudjuk, a média, médiának arra van szüksége, hogy történjen valami, hatalmi harc legyen, versengés legyen egy mandátumért, és az európai választásnál, európai választás esetében ez nem európai szinten történik meg, hanem ez a hatalmi harc a nemzeti szinten megakad. Annyit mondhatok, hogy a logikus folytatás, tehát az 1979-es közvetlen választásnak a választásra, ha visszatérünk, nézzük meg, hogy akkor micsoda ellent, ellenállás volt, micsoda elutasítás volt, micsoda szkepszis volt, nagyon sokáig tartott, míg sikerült elérni a válasz, közvetlen választást, még megértettük azt, hogy nem lehet a nemzeti parlamenti delegációkat küldeni Strasbourgban. Akkoriban minden, mindig Strasbourgban ö, Strasbourgban üléseztünk. Ez működött az 50-es, 60-as években, de már 70-es évek elején is láthatjuk, hogy nem működik ez. Nem, működik ez, nem működnek ezek a nemzeti delegációk. Közvetlenül kell választani. 30 évvel később eljött az ideje annak, hogy az újabb lépést megtegyük. Az európai választásokat valódi európai választásokká kell tenni. Én jelentéstevő voltam a parlamentben az európai pártok statutumával kapcsolatban. 2004-ben az európai választások előtt vált lehetővé a görög elnökségnek köszönhetően ez, és egy ilyen egyedi témánál, mint az európai pártok alapszabálya, mindenféle aggodalom fogalmazott meg, fogalmazott meg Franciaország, Portugália, Luxemburg, Belgium és Görögország. Ezekben az országból az volt a helyzet, hogy a pártok nem fogadhatnak el pénzt magáncégektől. Máshol azonban ez lehetőségként megvan. Hogy találunk itt európai megoldást? Görögország tartózkodott, és csak ezért sikerült ezt a, ezt a törvényt elfogadni. Európai pártjaink vannak, ezeknek van alapszabályuk, ebben sikerült előrelépni, de a pártok nem tudnak működni. Mit csináljanak a pártok? nem Lions Club ez, ez, ez, ez nem egy tekeklub, hanem a pártok hatalmat akarnak, a mandátumhoz akarnak jutni, érdekeiket érvényesíteni, és az európai pártok nem tudnak semmit sem csinálni. Még európai választási kampányt sem vezethetnek, és éppen ezért ezt a, ez ebből a témából soha nem lesz semmi, hogyha az európai pártok nem versenghetnek a mandátumokért. Kedves kollégák, ennél azért már sokkal messzebb jutottunk. Az Anastasopoulos jelentés a 90-es években már elkészült. Az Európai Parlamentot azt kérte, hogy az, a mandátumok 10%-át európai mandátumokon keresztül döntsék el. Andrew Duff nagyon is mérsékelt, 27-ről beszél, 27 ilyen helyről beszélt, a parlament növe, egyre bővült, és most kevesebb helyet kérünk európai szinten. Évek óta hallgatom ezt a vitát, és hát egy kicsit szomorkodom azon, hogy Benfajó ilyen gondolatokat osztott meg bennünk, e, velünk, aztán a szomszédjának a gondolata, hogy ilyen határmenti európai listát hozzunk létre, ez ugyanolyan messzi, mint az európai lista. Pont rólad beszélek, kedves kollégám, egy ilyen Európa barát még mindig a régi érveket mutatod itt be. Média társadalomban élünk, minden az televízión, az interneten keresztül történik, európai választási kampány esetében, európai listavezetők esetében a, a, a médiák is, a média is létrehozna egy platformot, ahol lehet vitázni. Babilonban vagyunk, folyamatosan fordítani kell, tolmácsolni kell, bár a modern technika segít ebben valamennyit, de mégis, ez itt van, de mégis egy, egy új dinamika jönne létre. Az európai vita egy kicsit felébredne, az európai közvélemény talán újra érdeklődni eh, kezdene az európai választások iránt. Eh, én azon a véleményem vagyok, hogy két eh, szavazatot kell adni a polgároknak, egy szavazatot a nemzeti lista <clears throat> választókerületi választókerületé, tehát listás szavazatot a nemzeti választókerületben, ezt nem is kell innen irányítani, de hiányzik a másik láb, a másik oszlop, a másik pillér. Ez a komponens, a valódi európai lista lenne, és ez az Európai Unió kettős legitimációját is tükrözni, amelyeket a szerző, amelyet a szerződésben lefektettünk. Az Európai Unió az államok uniója, és az és az uniós polgároknak az uniója. A Maastrichti szerződés óta létezik az uniós polgárság, ezt azonban nem használjuk ki nem, ebben nem sikerült előrelépni 1990 óta, 20 éve. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha sikerülne 2014-ben, hát az nagyon jó lenne, de szerintem 2019 eh, is jó lenne 2014, hogyha túl korai esetleg. Azt mondani, hogy hogy a, hogy a jelöltek olyan messze vannak a polgároktól. Na, hát én nagy országban élek. 82 millió e, lakos van, minden e, listavezető messze van a polgároktól, de mindenki közben közel is vannak, a nemzeti képviselők közel is vannak, mert a média közel hozza őket, minden nap nyilatkoznak, beszélnek, látni őket a tévében. Ha európai lista lenne, akkor az embereket megismernék a tagországokban is. Úgyhogy látom, hogy Andrew Duff milyen jelentést készített, nagyon ambiciózus. Andrew lehet, hogy egy kicsit túl ambiciózus. Én nagyon sok részletről le is mondanék, amit beleírtál. Ez mind technika, technikai jellegű. Ezt el lehet hagyni. Az a lényeg az az, az, az áttörés, hogy a nemzeti listák mellett európai lista is legyen, hogy európai vita folyjon, európai témák legyenek, és európai demokrácia mm, szerződés módosításra kell sort keríteni ehhez. A legjobb egy konvent lenne, de majd meglátjuk, hogy milyen alternatívák vannak. A horvátországi csatlakozási szerződés előttünk áll, aztán a következő jelölt országgal is lesz majd csatlakozási szerződés, úgyhogy nagyon sok lehetőség lesz arra, hogy ezt a témát felvessük. Utolsó pont, ami ezt a strukturális áttörést illeti, ez ezzel nagyon sok, ezzel szemben nagyon sok ellenállás lesz. Itt vannak az Európa ellenesek, ezek eleve nem akarják ezt az áttörést. Aztán az Európa szkeptikusok, akik mindig azt mondják, hogy nem, nem, nem megy, úgy sem működik azt is figyelembe kell venni. A nemzeti pártok establishmentje, establishmentjének ez nem fog tetszeni. Én az európai pártok alapszabályáról szóló jelentéstevő voltam, e, aztán európai alap, alapítványokat is létrehoztunk. Az én pártom, az én politikai pártom például alapítvány keretében működik nálunk. Eszméletlen nagy pártok vannak, az Adenauer, a Friedrich, eh, az Ebert Stiftung, Heinrichből, és egyéb nagy párt, nagy alapítványok, alapítványok, és most most már létezhetnek európai alapítványok is. Ebben is nagy ellenállás volt, nem értették az emberek, hogy miért van erre szükség. Most két éve létezik és működik. Sokan fogják majd fogják mondogatni, hogy jaj, jaj, nem, nincsen újításra szükség, mű, működik ez, jó lesz ez így, de ez nem jó, ez nem működik, ez nem működik. A magyaroknak pedig mondhatom azt, hogy mondhatjuk azt, hogy ez a rossz politikát, politikán múlik. Igen, és meg nem is. A demokrácia pont arról szól, hogy a politikát próbáljuk jobbá tenni. Ez az emberektől is függ. Hol van, e, de ez, erre a vitára hol kerülhet sor? európai témákról mikor vitáznak az emberek? Talán három héttel az európai választások előtt, de egyébként egyáltalán nem, soha nem Európáról nem, vitátko- nem vitatkoznak, maximum a nagy botrány van. Látják, hogy szenvedélyesen foglalkozom ezzel a kérdéssel. Tíz éve dolgozom eh, itt. Eh, Andrew, eh, hogyha szavazásra bocsátod ezt a jelentést, egy-két dologról majd le kell mondanod, ami a nemzeti alkotmányokkal, nemzeti kultúrákkal függ össze, de a stratégiai, a kulcsfontosságú pont az európai lista kérdése. Szerintem ez az áttörés, és a részletekről lehet majd kormányközi konferencián, vagy hogyha tényleg minden álmunk teljesül, akkor egy konvent keretében dönteni. Köszönöm szépen, elnök úr! E Köszönöm szépen Jó Lájnennek, a következő felszólaló pedig a francia szenátus képviselője. Köszönöm, elnök úr. Duf úrnak is szeretném megköszönni, hogy megszervezte ezt a mai találkozót. És Duff úrnak azt is köszönöm, hogy ezt a bevezetőt megtette, még akkor is, hogy egy kicsit technikai volt. És lehet, hogy ezeket a technikai dolgokat előttem szólók szeretnék félretenni, de azért ezek is fontosak az menetrendel kapcsolatban. Nem hiszem, hogy az Európa, hogy Európa készen lenne arra, hogy ezt 2014-ig elfogadjuk. Épp ellenkezőleg. Azonban gratulálok ahhoz, hogy már ma megkezdte ezt a vitát, hiszen nagyon is aktuális. Egy pontra szeretném felhívni a figyelmet. A francia szenátus nem régiben vitát folytatott területi és a nemzeti választókörzetek kérzéséről. Még csak a szenátusban volt erről szó, most a, a nemzetgyűlésnek is kell majd ezzel foglalkoznia. De a gondolkozás már megkezdődött Franciaországban. Aztán néhány probléma, amelyeket Dafur fölvetett. Szerintem fontos emlékeztetni arra, hogy ez az európai választási eljárás sokkal alapvetőbb, sokkal jobban megalapozott, ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy hát itt csak néhány technikai intézkedés megváltoztatásáról van szó. Nem. Ráadásul nagyon szívünkön viseljük Európa megerősítését, a demokrácia megerősítését, az európai identitás megerősítését. Kedves kollégák, nem szabad elrejtenünk, a véka alá rejtenünk azt, hogy a realitást, azt, hogy állampolgáraink, állampolgártársaink milyen véleménnyel vannak Európáról. A demokrácia és Európa megerősítése egyszerre kell, hogy terítékre kerüljön, és egyszerre kell, hogy terítékre kerüljön azzal, hogy tiszteletben tartjuk a nemzeti intézményeket, a nemzeti közösségeket is. Egyszerre kell az Európáról szóló, illetve a nemzeti államok, a nemzetállamokról és a nemzeti közösségekről szóló ügyekkel foglalkozni. Néhány technikai pontra utalnék még, illetve azután majd a politikai kérdésekre térek ki. Egy másik technikai kérdés tehát a kiváltságokra és a mentességekre vonatkozik. Ez teljesen kívül esik a nemzeti viták kérdésén. Van egy kollégám a szenátusban, aki egy olyan bizottságban dolgozik, ami azt vizsgálja, hogy a nemzeti, a regionális, helyhatósági választásokon milyen problémák merülnek fel, és milyen szabályok valósulnak meg. Ő szerinte nagyon nehéz olyan európai szabályokat hozni, amelyek nem kapcsolódnak a tagállami szabályokhoz. Nem csak európai problémáról van szó, akkor is, hogyha a 16 és 18 éves korhatárt akarjuk bevezetni. Akkor a tagállamokban harmonizációra lesz szükség, és nem biztos, hogy meg fogjuk érteni ezt nem, fog biztos, nem biztos, hogy a tagállamok állampolgárai megértik azt, hogy Európai Uniós választásokon már elég öregek ahhoz, hogy választhassanak, de mondjuk a saját tagállamokban még nem választhatnak. Éppen ezen a korhatára kapcsolatos kérdés mutat rá más fontos harmonizációs kérdésekkel kapcsolatos problémákra is. Nem akarom teljes mértékben technikai szintre redukálni ezt a vitát, még akkor sem, hogyha ezeket nagyon fontosnak gondolom. Négy millió olyan ember van, aki ebben a különös helyzetben találja magát, amit a luxemburgi kolléga is említett, és a mi államunkban is ez bizony problémát okoz. Tehát problémát okoz a kettős állampolgárság, és az, ezeknek az embereknek a jogaik, jogai elismerése is fontos ahhoz, hogy elérjük az egyensúlyt az európai szintű képviselet, illetve a helyhatósági és nemzeti szintű képviselet között. Aztán van egy politikai aspektus, ami sokkal fontosabb mindennél, és azért nem szabad figyelmen kívül hagyni. A negyedik pontban szerepel a páneurópai, azaz transznacionális lista létrehozásának a kérdése. Itt nem feltétlenül csak számokról van szó, ezekre nem is akarok belemenni. DAF kolléga azt mondta, hogy hát ezeket a matematikai kérdéseket majd az ezzel foglalkozó szakértők megoldják. Én nem is erre szeretnék kitérni, hanem a választási dimenziójára ugyanennek a kérdésnek. Úgy gondolom, hogy megbízhatunk a pártjainkban, és bizonyosak lehetünk benne, hogy majd megoszlanak a vélemények. Ők az ő köreikben is erről. De ez az intézkedés vajon megfelele annak a kivállalónak, hogy ezzel nagy európai szintű személyiségeket vessünk bele az európai politikai életbe? Egész egyszerűen annyit tudnék erről mondani, hogy Európa nagyon gyakran azt tapasztalja, hogy a szemére vetik azt, hogy hogy a politikai orientáció helyett technikai részletekben vész el. A transnacionális listának a kérdésével kapcsolatban nagyon pontosan meg kell, szabályoz, meg kell határoznunk azt, hogy mit is akarunk ezzel elérni. Újra ki egyensúlyozni a képviseletet? Vagy egy új generációs európai parlamenti képviselő típust szeretnénk bevezetni? Az úgynevezett föderalista képviselőket szeretnénk a szembeállítani a más módszerrel megválasztott regionális képviselőkkel szemben? Szerintem éppen eléggé alapvető ez a kérdés. És éppen ezért is mutattam rá ezekre a pontokra, és éppen ezért gondolom azt, hogy egy tematikus konvent létrehozása jó ötlet lenne. A jelenlegi európai választási rendszer nagyon sok kihívás elé állít minket, nem csak technikai aspektusai vannak ezeknek, hanem a jelentős politikai aspektusa is. És ráadásul nem csak Európát érintik, hanem épp úgy érintik, és ráadásul közvetlen hatással vannak a nemzeti intézményeinkre, a nemzeti államainkra és a nemzeti közösségeinkre. Végül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni ismét hogy megszervezték ezt a vitát, és szeretném ö, megfogalmazni azon kívánságomat, hogy legyen egy ilyen konvent, amelyben el tudjuk mélyíteni az Európa jövőjéről és a választási törvény jövőjéről szóló vitát. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót a parlamenti kollégámnak, Ratsz úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. a népnek kell, hogy ural, nép kell, hogy uralkodjon, nem önkényes személyek. Ha a nép érdekeit figyelembe vesszük, akkor talán létrejön majd a nemzeti állampolgárság mellett egyszer egy európai állampolgárság, de azt tudom, hogy ezt támogatja, ezt én nem. Egyelőre, szerencsére még ez nem történt meg. Ha ez az európai azonosság kialakul, akkor lehet, hogy majd pán-európai választókörzetek is lesznek, de egy pán-európai választókörzet, pán-európai állampolgárság nélkül értelmetlen. Az alkotmányos változás sok úgy tűnik, legalábbis ezeknek a terve, ezt nem célozza. És a legtöbb polgárnak fogalmasa lesz arról, hogy mit is jelent, ha egyáltalán létrejön egy ilyen pán-európai választókörzet. Ráadásul a páneurópai azonosság, identitás nélkül a pártok nem csak formálisan, hanem érdemlegesen is az európai pártok hatékonytalanok maradnak. Itt a szövegben előfordul ez a 25 pótlólagos hely. Ez egyfajta ajándék a politikai elitnek, az európai politikai elitnek, ezzel egyáltalán nem értek egyet. Ezt a 25 helyet Dafur külön szeretné még a 751 mellett, de a nemzeti és regionális listák mellett ez újabb növekedést okozna, és tovább még inkább a nemzeti választópolgárok zsebére menne, tehát szó sincs arról, hogy kisebbek és hatékonyabbá válnánk. Ami Dafur javaslatát illeti a tekintetben, hogy, hogy azok is szavazhassanak, akik nem állampolgárai lakóhelyüknek, azt mondom, hogy ha ez megvan nekik, akkor ezt a jogot nem szabad elvonni tőlük, de gyakorolják ezt a jogukat saját hazájukban, menjenek haza, vagy elektronikus módon szavazzanak és ne a vendégországban. Adesso alla parola la, eh, l'onorevole... Köszönöm szépen. Mayer úrnak adom meg a szót. Ausztriából. Köszönöm szépen, elnök úr. Az osztrák parlament még nem foglalkozott ezzel a jelentéssel, de lenne néhány megjegyzésem a témával kapcsolatban. Azt hiszem, hogy ez a jelentés jó alap, vita alap, nem szeretném kezdettől fogva elutasítani ezt a jelentést, mint ahogy mint úr vagy nagy úr, de osztrák szempontból is mindenképpen úgy azt kell, hogy mondjam, hogy esélyt kell adni ennek a jelentésnek, nem csak az Európai Parlamentben, hanem nemzeti parlamentekben is meg kell vitatni ezt a jelentést, mert van benne néhány jó, helyes dolog, amit említenek. Nagyon sok minden elhangzott, hogyha nem minden, de azért egy-két dologra hadd utaljak ami az aktív és a passzív választási eh, jogot illeti. Én eh, láncsát törnék a fiatalok mellett. Ausztriában már régóta folytatjuk ezt a vitát, és vannak már olyan választások, ahol a fiatalok részt vesznek, tehát a 18 év alattiak is, tehát 16 évieseknek szerintem meg kellene adni a lehetőséget, hogy részt vegyenek a választáson 16 éves kortól. Aztán a szupranacionális európai lista is felmerül, 25 képviselői helye, további képviselői helye Nos, 25, miért nem 27? Vagy hogyha bővítünk, akkor a kibővített számra lehetne emelni ennek a ö, számát. Én nem teljesen értem, bár, hogy miért 25, bár, mint további demokratikus elemet értelmezem ezt a listát. Azt hiszem, hogy ez az európai lista így kellene, hogy felvetődjön. E, természetesen attól is függ mindez, hogy e, a jelöltek hogyan mutatkoznak be a nemzeti e, szinten választhatók, vagy Euró- választhatók-e mind a két listán, vagy csak az egyik listán, ez is fontos kérdés, ezt is tisztázni kell. Már említették azt, amit én is szeretnék még egyszer hangsúlyozni, és ezzel le is zárnám a hozzászólásomat, mégpedig azt, hogy időközben nagyon sok országban problematikus az Európai Unió imidzse. Ezt erősíteni, javítani kell, a régi erős Európai Unióhoz vissza kell térni. Európát azzal is lehetne erősíteni, ezzel a, ezzel a új választási lehető joggal, és ahogy Leinen úr is mondta, ezt teljesen támogatni tudom, amit ő mondott, Ugye 99 óta ö, csökkenő tendenciát mutat a választási részvétel. Mi lesz akkor 2014-ben? A végén már senki nem fog választani, és ez nagyon nagy problémát jelent. Ezzel tehát meg kellene próbálni erősíteni az Európai Unió imidzsét, láthatóvá tenni az Európai Uniót, és visszatérni a többi kevésbé elfogadható választási részvételhez, mint ahogy ez a nemzeti szinten is megvalósul. Köszönöm. Köszönjük mi is. Most pedig már ez asszony kap szót Észtországból. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm általában véve is a lehetőséget, hogy megszólalhatok ebbe a mai, ebben a mai vitában. Az észt parlamentben még nem volt szó nyilván Daffur jelentéséről, de volt már hasonló vita egy polgári kezdeményezés kapcsán. Nagyon odafigyeltem arra, amit a kollégák mondtak, és elgondolkodtam magamban azon, hogy mit lehetne nemzeti szinten, nemzeti állami szinten tenni és remélni az Uniótól és az Unióért, hogyan lehetne egy jobban szervezett ö, választást egy nagyobb részvétellel létrehozni. Észtországban már valóban lehetséges az elektronikus választás személyigazolványjal, elektron, vagy hát csipes személyigazolványjal, és nagyon jó volt a választási részvétel ebben a rendszerben. Ugyanakkor a polgárok csalódottak, hogy az európai választásokat a nemzeti pártok a maguk céljaira próbálták kihasználni, illetve személyi problémáikat próbálták megoldani azáltal, hogy bizonyos embereket Európába küldtek. A koalíciós és az ellenzéki párt is ö, is furcsa módon az Európai Parlament liberális frakciójába került, és ez aztán már végképp nem érthető a választópolgár számára, hogy mi a különbség otthon a két párt között, ha itt ugyanazt az erőt képviselik. A zöldek voltak igazán csak autonómok, és volt saját európai platformjuk és kampányuk, a Green New Deal néven, de az észtek ezt alig vették észre, inkább a helyi konfliktusok kötötték le választópolgárokat, és a reformpárt a fiataloknak többet ígért, ugyanakkor zárt pártlistákon indultak a képviselőjelöltek, és minden párt csak 12 képviselőt nevezhetett, és sokan kérdezték, hogy most nekem miért a 7-es vagy 8-as számúra kell szavaznom, azt úgy is megválasztják, ha a párt megfelelő számú szavazatot kap. Tehát a legközelebbi választásokon már más lesz a rendszer, nyílt listákat fogunk használni, nem zárt listákat, és nem lehet előre tudni majd, hogy kit lehet megválasztani. Mivel Észtországnak csak hat parlamenti helye van itt az Európai Parlamentben, nyilvánvaló, hogy lehetne vitatkozni azon, hogy most miért lehetne hét helyünk esetleg, de a nyolcadik képviselő már nyilván nem kap helyet, és akik bejutottak, azoknak kéne elmondaniuk nyilvánosabban és nyíltabban, hogy mit csinálnak itt Európai Parlamentben, mert a polgárok csak azt látják a parlamenti képviselők életéből, hogy sok pénzt kapnak, meg hogy vannak korrupciós ügyek Brüsszelben, de nem látják, hogy konkrétan miből áll egy európai parlamenti képviselő munkája. A következő parlamenti, európai parlamenti választásokon arról szól majd a vita, hogy például a halászati politika területén jó-e az európai halászati politika, ez tényleg érinteni az e- ezt észt polgárokat közvetlenül, hogy mit tesz az EU az észt halászokért például, és a balti-tengeri térségnek mi lesz a sorsa. Ezek megfogható európai és mégis a polgárokat is érintő témák. Ha ezekre a kérdésekre választ kap a polgár, akkor érdeklődése az EU iránt nőni fog, és várhatóan, ha a parlament tisztelettel bánik az észt halászok kérdésével, akkor népszerűsége nő. Ugyanez érvényes a mezőgazdasági politikára, a zöld munkahelyekre, a munkahelyteremtésre. Ezekről sajnos csak beszélünk, a szegénységről is csak beszélünk, de szó sincs arról, hogy a következményeket bárki elkezdte volna kezelni, vagy a szegénységet felszámolni. Tehát a jövő kampányainak ezekre a kérdésekre kell fókuszálnia. És nem tudom, hogy az Európai Parlamentnek van-e egyáltalán kompetenciája, készsége ezeken bármit változtatni. Tény az, hogy Észtországban szerdán, minden szerdán a pártok nálunk nyilvánosan összecsapnak különböző témák kapcsán, és tény, hogy európai témák ezek között ritkán szerepelnek e témák között. Észtországban elismerem, hogy jobban oda kéne figyelnünk az európai politikára. Itt tulajdonképpen a helyi politika verseng az európai politikával, és valahogy meg kéne teremteni E két szint összhangját talán az Európai Parlamentnek nyomást kéne gyakorolni a nemzeti parlamenti kollégákra, hogy ők is foglalkozzanak európai kérdésekkel. Nyilvánvaló, hogy vannak ilyenek, és és úgy gondolom, hogy a trans európai listák 25 képviselőjét nem fogjuk támogatni, de ezt még egyelőre nem tudom, hiszen nem volt róla vita nálunk. Továbbá úgy gondolom, hogy ez a mai találkozó és eszmecsere mindenképpen jó kiindul pontja a jövő vitáinak. Ezt az rendezvényt üdvözlöm. Ancora eh, Köszönöm szépen. Két eh, felszólalunk van még a listán. Először, és utána Dafurnak is kell, hogy adjunk időt, hogy reagáljon a vitára. Úgyhogy két percnél többet nem kapnak a felszólók. Filippi úr Portugáliából, és utána Morvai asszony fog az Európai Parlament képviselője felszólalni. questa. Prego. Öné a szó, uram. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy nagyon rövid megjegyzésem lenne, illetve néhány pár ponttal kapcsolatban, amik felmerültek a vitában. A portugál parlamentben még nem folytattuk le erről a vitát, úgyhogy én is ismét a saját személyes véleményemet tudom csak itt elmondani. Ennek a vitának a fontossága miatt azonban két dolgot szeretnék hangsúlyozni. Nagyon, sok, nagyon fontos ez a vita, de nagyon sok nehézséget vet fel. Számosra már a kollégák rámutattak. Itt van a kettő, amire én szeretnék rámutatni. Először is. Annak ellenére, hogy az egységességnek egy bizonyos szintje szükséges, különböző e, alkotmányos elvek és szokások alakultak ki a különböző tagállamokban, és ezeket tiszteletben kell tartani. Másodszorban egy bizonyos szkepticizmussal szemlélem azt a gondolatot, hogy egy európai választókerületet hozzunk létre. ha ezzel akarjuk az európai állampolgárokat közelebb hozni az európai intézményekhez, nem tudom, hogy ez sikerülni fog-e. Elhangzott már a vitában, hogy sok európai intézmény, sok európai tagállamban nemzeti kampányokat folytatnak az európai választást erre használják ki. Most nem tudom, hogy ezt hogy tudnánk megoldani, például büntessük őket? Az európai parlamenti képviselők hogyan tudnak erre reagálni? és miért olyan alacsony a részvételi arány az európai választásokon. Látjuk, hogy ez folyamatosan csökken. De úgy tűnik számomra, hogy hogyha elvesszük a nemzeti jelleget az európai választásokból, akkor a részvételi arány még alacsonyabb lesz. Sok állampolgár éppen azért megy el az európai választásokra, hogy a saját kormányukkal kapcsolatos véleményét kifejtse, különben egyáltalán nem menne el. Úgyhogy az ilyen transnacionális vagy egész európai választókörzet szerintem nem javítaná a részvételi kedvet. A probléma igazából nem is az, hogy kik a jelöltek, hanem az, hogy az európai emberek azok annyira távol vannak az európai intézményektől és azok döntéseitől. Brüsszelben vannak ezek az intézmények, és az emberek mindennapi életéből ez teljesen kiesik. Tehát inkább a demokratikus ö, szakadékot kéne betömni. Köszönöm, hogy az elnök elnézést kérek, hogy elvett hogy emlékeztetni kell önöket arra, hogy csak két percet kaphatnak, és most uh, Morvai asszonyt is emlékeztetném arra, hogy mikor megkapja a szót, két percre uh, korlátozza magát. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Arra kérem kedves képviselőtársaimat, hogy ki ki a saját nyelvén rendelkezésére álló írásos anyagban nézze meg azt a mellékletet, ami maga a jogszabály szöveg, tehát a, gyakorlatilag a választási törvénynek. Az én anyagomban ez a tizedik oldalon szerepel magyar nyelven, ami maga, magát a módosító indítványokat, tehát a, a hogy így mondjam, száraz jogszabályi anyagot tartalmazza mindjárt az első cikk számomra egy elég nagy meglepetéssel szolgál az eredeti 1976 os választási törvény első cikke az úgy szólt hogy az európai parlament tagjait valamennyi tagállamban az arányos képviselet elve alapján listás vagy egyetlen átvihető szavazatos rendszer szerint választják. a módosítás szerint pedig az európai parlament tagjait az unió polgárainak képviselőiként az arányos képviselet elve alapján stb. stb. tehát itt különböző technikai jellegű módostások leple alatt valami fundamentálisan újról van szó arról hogy másra kap mandátumot az európai parlamenti képviselő. én jelenleg mint az európai parlament mint mint az európai parlamentben lévő magyar, magyar képviselő úgy érzem, hogy nekem a magyar választókat, az én saját magyarországi választóimat kell képviselnem. Ez, hogyha jogi fogalmak szerint gondolkodunk, gyakorlatilag ezt megtiltja nekem a jövőbe, és minden eh, képviselőtársamnak arra kötelez, hogy az Európai Unió polgárait eh, képviseljem. Alapvető változás hasonlóképpen valamiféle alapvető változást tükröz a 9 es számú módosító indítvány, amelyik ugye az eredeti szöveg úgy volt hogy az európai parlament tagjai egyenként és személyesen szavaznak az európai parlament tagjai nem utasíthatók, és nem kaphatnak kötött mandátumot. a módosító szöveg szerint ezt a e, jelentéstevő törölni szeretné a jelenlegi választási törvényből. kérdésem hogy miért? tehát az egyes cikk módostásának és a kilencesnek eh, vagy hát a kilences számú módostó mi a eh, célja és hogyan miként és miért akarja alapvetően eh, megváltoztatni az európai parlamenti képviselők hatáskörét mandátumát jogosítványait. köszönöm. E köszönöm szépen. Most pedig DAF kollégának adjuk meg a lehetőséget, hogy reagáljon a lehető legrövidebben. Elnök úr, roppant hálás vagyok. Mind a 26 embernek, akik hozzászóltak ahhoz, amit én gondolok. Vártam azt, hogy nagyon különböző, de nagyon vélemények fognak elhangzani, és nagyon izgalmas lesz a vita. Esélyt adott ez a vita az embereknek arra, hogy a kétségeiket kifejezik azzal kapcsolatban, hogy szükség van-e reformra, és az normális. Azonban, ahogy a többség világosan kimondta, remélem azt, hogy ez egy elmélyültebb gondolkozásnak csak a kezdete. Arról fogunk gondolkozni, hogy hogyan lehet megerősíteni az Európai Unió népi vagy nemzeti legitimitását. Vannak, akik ezt nem szeretnék, és ezt az ember tiszteletben tartja. Azonban, bár elismerem és tiszteletben tartom az euronacionalisták véleményét, nem az ő gondolatukat tükrözi a többség véleménye. És nem az ő véleményüket tükrözi a Lisszaboni szerződés sem, amely, amint tudjuk, most hatályban van. Ez a szerződés megváltoztatta a, változtatta meg az európai parlamenti képviselők leírását és funkcióját, az Lisszaboni szerződés miatt kell nekik az európai állampolgárokat képviselni. És az én módosító indítványom az ezt a változtatást csak tükrözi, csak reagál rá gyakorlati javaslatokkal. Gyakorlati javaslatokkal próbálja mindezt a valóságá tenni. Természetesen e- egy ilyen ügyben az ember mindig elfogadja azt, hogy ennek vannak nem szándékolt következményei is. Vannak olyan reformjavaslatok, amelyek úgy tűnnek, hogy Brüsszelben egyértelműek és érthetőek és értelmesek, de ezek nem feltétlenül rendelkeznek ugyanezekkel a tulajdonságokkal a nemzeti, a tagállami szempontból. Természetesen mindig figyelembe vesszük a nemzeti véleményeket is, és a nemzeti választókörzetek fenntartása, vagy azt tudjuk, hogy például Spanyolországban nagyon ellentmondásos. Továbbá népszerűtlen Franciaországban is. Azt is tudjuk, hogy lehet, hogy a németek azt gondolják róla, hogy szükségtelen. Szükségtelen ez a reform. Azért, mert náluk megvan már a hazai szövetségi rendszer. De a politikai tudomány azt a gondolatot veti fel, hogy egy választónak szüksége van arra, hogy olyan méretű legyen a választókörzet, amit, amivel tud azonosulni. és egy olyan választókörzet, amely egy teljes állam területét lefedi, ez nagyon távol áll az emberektől. Nem igaz az, amit néhányan mondtak, hogy az, az Európai Uniós, az Európai Parlamenti képviselők nagyon is mélyen kapcsolódnak az ő saját választókörzetükhöz, és hogy nagyon mélyen gyökereznek a saját um, tagállami politikai rendszerükben. Vannak kivételek, de a legtöbbünk igazából eléggé elvált és távol van az állampolgárok azon elképzeléseitől, hogy szerintük mi fontos a napi politikai életben. Tehát mi már nem attól függünk, hogy az állampolgárok mit gondolnak arról, hogy nekünk mit kéne hogyan csinálni. Ennyit gondolok a választókerületek, választókörzetek méretével kapcsolatban. Aztán Hogyha a nemzeti gondolatból megpróbálunk egy kicsit kijönni és eltávolodni tőle, akkor azt kell látnunk, hogy van egy növekvő méretű csoport a választók között, akik plurális identitást vettek fel. Tehát egyrésztről ők nemzeti államuk állampolgárainak tekintik magukat, másoldalról viszont európai állampolgárnak is tekintik magukat és ők már tudják értékelni a posztnacionális demokráciának a gondolatát. És ha van olyan párt, amely hitelesen ezeket, ezeknek az aspirációknak meg tud felelni, amely ki tudja fejteni és meg tud felelni az ő gondolataiknak, akkor támogatni fogják ezeket a pártokat. Az európai integráció sok ember véleménye szerint jó válasz a globalizációs kihívásokra. Vannak olyanok, akik akik szkeptikusak a nemze- azzal kapcsolatban, hogy a nemzeti politikai pártok az összes ilyen globális kérdésre meg tudják adni a megfelelő választ. Azt hiszem, hogy a nemzeti demokráciákkal kapcsolatos cinizmus illetve egy kicsit álszent dolog az, hogy a nemzeti pártok azt mondják, hogy ők ezt természetesen mind könnyen meg tudják oldani. A szkepticizmus a nemzeti pártok hatékonysággal kapcsolatban növekszik. Ezért ideje egy érett és elmélyült nemzeteken átnyúló vitának, amely a hatalmon lévők realitását, illetve a hat, ö, fel tudja fedni, és amely a brüsszeli hatalom valós mértékét is fel tudja tárni, és amely elgondolkozik azon, hogy hogyan tudnánk a demokráciában egy olyan ellensúlyt, egy olyan erőt létrehozni, amely el tudja számoltatni ezt a brüsszeli hatalmat. Nem szabad önelégültnek lennünk a jelenlegi helyzettel kapcsolatban, ez hiba volna. Rendkívülinek tartom azt, hogy a nagyon érdekes és intenzív politikai vita, amelyet itt ezen a házon belül lefolytatunk, nem jelenik meg a választási kampányban, amelyben ennek a parlamentnek a képviselőit választják politikai pártokon belül alakítják ki a politikákat, a szakpolitikai irányzatokat. Nem kell bronz urát emlékeztetnem arra, vagy morvai asszonyt ar erre, hogy ők nemzeti delegációnként olyan politikai frakciókban ülnek, amelyek működőképesek. Azonban Ezek nem nemzeti alapon szerveződnek, és nem is a nemzeti jellegű politikákat tükrözik, hanem európai szinten jelenítik meg mindezt, és sajnálatos módon ez utána a médiában már nem csapódik le. Ezért nagyon hasznos lenne, hogyha a médiában megpróbálnánk er, kicsit erőltetni ezt a transnacionális listát, mert drámai változást jelenthetne. Illetve nagyon érdekes lenne a különböző politikai programokat képviselő személyiségek közötti összecsapás is a, a sajtó számára. Az egységes fizetőeszköz jövője, vagy az Európai Unió jövőbeli mérete, a migráció, ezek mind olyan nagyon komoly kérdések, és olyan kihívások, amelyekről tudjuk, hogy jelen vannak, és ezeket nem lehet mindössze és egyszerűen hazai, nemzeti, politikai kereteken belül kezelni. Számos felszólaló kifejtette azt, hogy szerintük agályos, hogy lehet, hogy érdekkonfliktus lesz majd az európai politikai pártok és a nemzeti politikai pártok között tökéletesen elfogadom azt, hogy igen, nagyobb mértékű verseny lesz, mint jelen pillanatban. De én ezt jó dolognak látom. Jó dolog ösztönözni a demokráciát. És egy szövetségi jellegű verseny a politikai pártok között, egy föderális verseny a politikai pártok között, az jó a politikának hiszen ez épp úgy jó a politikának, ahogy a verseny jó az egységes piacnak. És szeretném, hogyha annak a mély integrációnak, ami a szociális és gazdasági területen megvalósult, nagyobb tükre lenne a parlamenti politika, ha jobban tükröződne ez a parlamenti munkában megdöbbentett az, hogy azt mondták, hogy az emberek majd nem fogják elfogadni az általam javasolt változtatásokat. Támogatom Joe Linen. Azt, hogy Joe Linen megkérdőjelezte azt a véleményt, hogy ezeket a reformokat nem, ez, ezek a reformok nem mennek eléggé messzire, hogy nem fogják forradalmasítani a politikát. kiegyensúlyozott álláspontot kell elfogalni, ez természetes, de én úgy gondolom, hogy eléggé messzire mennek ezek a reformok ahhoz, hogy átalakítsák és javítsák a következő választások, illetve a következő választási kampány minőségét. Megkérdezték tőlem, hogy miért éppen 25? Gyakorlati okokból. Azért, mert a 25, 25 jelölt, neve szépen láthatóan kinyomtatható egyetlen lapra. És a választási eljárásoknak véleményem szerint teljes mértékben gyakorlatinak kell lennie, praktikusnak. Azt hiszem, hogy az is nyilvánvaló ok, hogy hiba lenne azt mondani, hogy legyen 27 extra képviselő, Éppen azért, mert hogyha azt mondanánk, hogy legyen 27, és mondjuk a Horvátország csatlakozása után 28, akkor az emberek azt gondolnák, hogy jó, akkor minden államnak lehet egy saját külön képviselője majd a parlamentben, és nem ez. És persze ez véletlenül előfordulhatna egy demokratikus hiba következtében, de nem ez a szándéka ennek a javaslatnak. Ennek a javaslatnak az a szándéka, hogy megtörjük azt a nagyon szoros kapcsolatot, ami az állam és a nemzetiség, illetve más oldalról a parlament összetétel között jelenleg tapasztalható. Többen azt kérdezték, hogy miért akarom ezt kiegészítő jelleként alkalmazni, ahelyett, hogy lefölözném a, 100, a 751-et, tehát a 751-ből levennénk ezt a 25-öt. Tehát ez a vita, ez jogos, megbeszélhetjük. De hogyha azt kérnénk államoktól, a tagállamoktól, hogy csökkentsük az ő nemzeti képviselőik számát, hát az nem lesz egy túl népszerű ötlet. Néhányan azt is bírálták, hogy a parlament túl nagy lesz ezáltal. El kell mondanom, hogy ezzel sem értek egyet, mert ez a parlament nagyon keményen dolgozik azon, hogy az integráció felgyorsuljon. És nagyon kiváló szakmai tudással rendelkező európai politikusok nyújtanak segítséget nekünk ebben a munkában. Ezért egy újabb kalibert tudnánk hozzátenni ahhoz, az európai irányításhoz, ami már ma is hatékonyan működik, és szerintem ez nem hiba lenne. És két típusú európai parlamenti képviselő lenne? Igen, persze, de már most is több típusú európai parlamenti képviselő van, akik nagyon különböző módon közelítik meg a feladataikat, és nagyon különböző módon élik meg az ő mandátumukat. Úgyhogy ez önmagában szerintem szintén nem probléma. Nem tudtam minden kérdésre reagálni, de rendkívül hálás vagyok ezért a, ezekért a gazdag hozzászólásokért, amelyek nagy segítséget fognak nyújtani nekem abban, hogy tovább vigyem ezt a témát a parlamentben, illetve a tagállamokban. Köszönöm szépen. Grazie davvero, collega. Köszönöm szépen. Köszönöm eh, DAF kollégának. Most pedig, mielőtt berekeztem a mai délelőtti ülést, Gormai Zitát kérem, eh, hogy foglalja össze a délelőtti vitát. Nyilvánvaló, hogy kifutottunk már az időben, úgyhogy nagyon eh, gyors leszek. Hálás köszönet ezért a mai találkozóért meggyőződésem, hogy sokkal sűrűbben kellene találkozni a nemzeti parlamentek képviselőinek és az európai parlamenti képviselőknek, hogy közös nagy ügyekben képesek legyünk együtt gondolkozni. Nagyon fontosnak tartom, hogy a ma délelőtt egy olyan délutáni tanácskozást fogja folytatni, ami az állampolgári kezdeményezésről, tehát meggyőződéssel vallom, hogy több Európára van szükség, több európai vitára, és kétségtelen, hogy az európai identitás erősítése rendkívül fontos. Valóban eh, Dáfurnak hálás köszönet azért, hogy eh, bevállalta ezt a feladatot. Kétségtelen tény, hogy eh, közel 25 éves ez a szabályozás, azóta Európa tökéletesen megváltozott. Nekünk fel kell készülnünk erre a, a, a megváltozott Európára. Nyilvánvaló, hogy egy csomó olyan ügy van, amiben gondolkozunk el. Az is világos mindannyiunk számára, hogy 1979-hez képest E, az érdeklődés Európa iránt e, e, nagyon tisztességgel visszaesett. Tehát az, hogy 2004-ben már csak 45,6%-a ment el az állampolgároknak szavazni, ez azt jelenti, hogy nem megfelelően jó a kapcsolat az Európai Parlament és a választópolgárok között. Bizakodó vagyok, hogy a e, délután egy kicsit arról szól, hogy hogyan tudunk ezügyben e, apró e, lépéseket előre tenni. Meggyőződéssel vallom nagyon fontos, hogy ebben a jelentésben megfelelő számban legyenek női képviselők is, és azt sem szabad elfelejteni, hogy számos képviselőtársunk kisbabát várt ezen közben, és bizony az is fontos, hogy az ő helyettesítésüket tisztességgel meg tudjuk szavazni. Én még egyszer köszönöm eh, Duff úrnak ezt a jelentést, köszönöm elnök úrnak, hogy ezt a eh, mai napot megszerveztük, és bizakodó vagyok, hogy délután itt maradnak, és a népi kezdeményezésről szóló jelentésünkről eh, tudunk hosszasan beszélgetni. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ma három órakor folytatjuk a munkát mindenki megkapta a programot, a meghívót az ebédre. Még utó-utó szó, a 12-es cikket ismerik. Ebben az áll, hogy a nemzeti parlamenteket aktívan részt kell vetetni az európai építkezésben. Tehát most a nemzeti parlamentek kötelességüket teljesítik, jogaikkal élnek, és a nemzeti kormányok kontrollja, ellenőrzése mellett a jogalkotásban is részt vesznek. Azonban a 223-as cikkben az Európai Parlamentnek az a feladata, hogy reformjavaslattal éljen a választási rendszert mi határozhatjuk meg, de nyilvánvaló, hogy ezt a szöveget most már a jövőben a nemzeti parlamentekkel egyeztetnünk kell és akarjuk is úgy képzelem az együttműködést, hogy a jövőben a kaszákhoz hasonlóan talán még strukturáltabb együttműködésben végezhetnénk ezt a munkát, és valamennyi lényeges kérdésben közösen kéne elmélyülnünk. Ez egy stratégiai jelentőségű téma, egész Európát érintő, az európai felépítményt érintő téma, és bár elhangzott, hogy ez egy elméleti dolog, nem, ez abszolút nem elméleti dolog, ez nagyon is gyakorlatias dolog, hiszen az EU tagállamok között most már végre lehetetlen a háborúzás, és ha ebbe az irányba lépünk tovább, akkor jó úton haladunk. Köszönöm szépen, jó étvágyat az ebédhez!